guten Morgen. Jó reggelt kívánok. Kedves kollégák, kérem mindenki foglaljon helyet. Ich bin hier über die Fransen gefahren. Ja, wir, ich eröffne die Sitzung der Haushaltskontrolle leicht Megnyitom a Költségvetési Bizottság, eh, e, Költségvetési Ellenőrzési Bizottság ülését. Elnézést, hogy eh, kicsit késve tesszük ezt. A napi rendet megkapták, nincs ellenvetés. Második napi rendi pont, nézzük a nyelveket és szeretnék arra is utalni, hogy a dán és a román nyelv is rendelkezésre áll a Kontnyúzban szereplő nyelvek mellett. Ezt az ülést közvetítjük, és arra szeretnénk kérni önöket, hogy ne felejtsék el, hogy mindenki, aki bekapcsolja a mikrofont, azt, az látható a képernyőn is. A hármas napirendi pont a jegyzőkönyvek elfogadása szeptember, 4, <clears throat> szeptember 11, 25, 28. Hogyha az ülés végéig nem fogalmaznak meg ellenvetéseket, akkor elfogadottnak tekintjük ezeket. És akkor ezzel rá is térünk a négyes napi rendi pontra. Máriás úr kap azonnal szót, mert a múltkori ülésről elhalasztottunk egy témát, ami neki fontos. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem egy személyes ügyről van szó, <clears throat> de ha megnézem, hogy melyek azok a pontok, amelyek akik, amik a helyi um, asszisztensek kinevezésével <clears throat> kapcsolatosak, ezzel kapcsolatban szeretnék egy javaslatot tenni. Változtassuk meg egy kicsit az eljárást. Az akreditált parlamenti asszisztensekre vonatkozó szabályok által meghatározott eljárás szerintem jobb. Benyújtják a jelöltségüket, az anyagukat ellenőrzik az Európai Parlament, és hogyha lezárult az eljárás, akkor aláírják a szerződést az asszisztensre. De teljesen világos az eljárás menete. Ami a helyi asszisztenseket illeti, az a helyzet, hogy a helyi szab- jelenlegi szabályozás után alá kell írni egy szerződést a képviselővel, és természetesen be kell tartani azokat az e, be, mm, szabályokat, jogszabályokat, amelyek a helyi jognak felelnek meg, tehát a helyi hatóságoknak is jelenteni kell a szerződés aláírását. A jelenlegi eljárást illetően a e, GD, e, a FINSZ pénzügyi főigazgatóságon helyezzük el a dokumentumokat. <clears throat> A, fölmerülhetnek azonban bizonyos paradoxonok. A képviselő elvileg elkötelezett a helyi asszisztenssel szembe, és meg kell fizetnie a, ki kell fizetnie a bért, a, a, a szociális juttatásokat, Azonban az Európai Parlament nem fogadta el, nem hagyta jóvá ennek a helyi asszisztensnek az, el, az alkalmazását. Tehát magát a szerződését a DG Fins, a pénzügyi főigazgatóság felelős, de a feladatok a képviselőt terhelik, a kötelezettségek a képviselőt terhelik. Én azt mondanám, hogy az APA eljárást vezessük be, nyújtsák be a pályázati anyagukat, e, ezt vizsgáljuk meg, és hogyha ezt jóvá hagyták a DG Finstől, akkor írjuk alá a szerződést. A helyi asszisztenseket tekintve máshogy folyik a dolog. Aztán a paying agents, a kifizető tisztviselőkre vonatkozóan hadd mondjam el, hogy az Európai Parlamentnek ugye minden tagállamban vannak vannak irodáik, vagy képviseletük, képviselete, és én azt támogatnám, hogy a helyi asszisztenseket innen fizessék, egy külön bankszámlát lehet nyitni, és innen lehet átutalni a béreket. A probléma azonban a, az um, betegbiztosítás és a társadalombiztosítási járulékokkal van. A helyi az Európai Parlament helyi irodái lenne jó, hogyha támogatnának bennünket, mert nekik van megfelelő személyzetik, segítőik. Az eljárás szerint a kifizetőknek kell a különbséget megfizetni, tehát a helyi társadalombiztosítási juttatások és az európai között, tehát hogyha mi vagyunk a felelősök, akkor, akkor mi vagyunk az illetékesek, akkor vállalhatjuk a felelősséget, más esetben azonban nem. Tegnap sikerült megegyezni a képviselői mentességek és előjogok témájával kapcsolatban. Jó lenne, hogyha ezzel a témával is foglalkoznánk, hogy a helyi asszisztensek felvételének kérdését tudjuk meg tudjuk változtatni. Elnök, köszönöm szépen. Ami ezt az eljárást illeti, ez évek során alakult ki. 2009-ben volt egy nehéz helyzet, és <clears throat> és abból alakult ki ez a helyzet. Most ezt nem lehet egyik napról a másikra megváltoztatni, nyilván a parlament adminisztrációjával is egyeztetni kell. Ami a helyi irodákat, a tagállami képviseleti irodákat illeti, ott főleg kommunikációs szakemberek vannak, nem pedig pénzügyi szakemberek. Ez a parlament ezzel a parlament ráadásul rendkívüli módon korlátozná a képviselők szabadságát, ezt is azért felvetném, ez aggasztó lehetne. Mindenképpen ezt a különböző szervekkel meg kell vizsgálni ezt a témát, jó, vegyük ezt tudomásul, de én most ebben nem mennék mélyebben bele, tessék. Elnök asszony. Én csak felvetettem ezt a témát, én csak azt gondoltam, hogy jó lenne, hogyha végig gondolnánk, nem gondoltam, hogy ma fogunk dönteni. Szerintem fogalmazzuk meg, nyújtsuk be az adminisztrációnak, és aztán meglátjuk, próbáljuk meg valamilyen megoldásra jutni az a lényeg, hogy akkor legyünk felelősök, hogyha mi vagyunk az illetékesek. Ha nem vagyunk illetékesek, akkor ne is lehessünk felelősök. Ez jó lenne, hogyha ezt tudomásul vennénk, és a parlament megfelelő hatóságainak továbbítene. Persze, természetesen nagyon szívesen mondja az elnök. Rátérünk a négyes napi rendi pontra. A Költségvetési Bizottsággal együttes ülés. Sok szeretettel köszöntöm Önöket E, Ashworth e, úr a e, Költségvetési Ellenőrzési Bizottság jelentéstevője, én pedig a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság jelentéstevője. A legutóbbi háromoldalú egyeztetésekről fogok beszámolni. Néhányan önök közül ott voltak, a bátrak és rettenthetetlenek november 16-án 25-én mondja az elnök, de valószínűleg október 16-án és 25-én három órás ülések voltak. 270 módosító javasl- eh, eh, cikk van, eh, amelyekben módosítást fogunk kérni. Tehát október 16-án megnéztük a tanács és a bizottság új javaslatait az 1-83-ig terjedő cikkekig, de aztán tovább mentünk a 84-esre, 111-re, 114-re, október 16-án, és megállapodtunk abban, hogy az 59-1-es cikk az érdekkonfliktusról, illetve a 61 1 ac 2-es bekezdés, a 62-es második francia bekezdése HA, szempontok, hogy ezekben sikerült megállapodni, illetve megegyeztünk a 68-as, 69-2 és a 79-es cikkekről. Aztán a támogatás szubvenció definíciójával kapcsolatban sikerült megegyezni, illetve az előleg fizetéssel kapcsolatban 81-86-tal kapcsolatban sikerült megegyezni. Az ügynökségek auditjával kapcsolatban még nyitott kérdések vannak, ez a szocialisták kérése számukra fontos téma. 31 2 32 2 33 1 témákban arról beszéltünk, hogy mi a teljesítmény, a performance, melyek a teljesítmény indikátorok, és ezeket a teljesítmény indikátorokat hogyan tudjuk integrálni a költségvetési rendeletbe. Ez még mindig nem, ebben még mindig nem sikerült megállapodni, és nem állapodtunk még meg a definícióban sem. Kettes cikk, Ez egy nagyon fontos téma, hiszen pénzügyi eszközökre vonatkozik, és az újra feltöltődő alapokkal és ezek eh, kezelésével. Amit a bizottság eh, rugalmasságnak nevez, azt sem sikerült még megoldani, és az ezzel összefüggő feladatok delegálása a bizottság által, hogy hogyan tájékoztatnak bennünket erről. Ez is egy fontos téma, hiszen az elkövetkezendő években nagyon nagy delegációval kell számolnunk, nagyszámú delegációval. Aztán a támogatások kedvezményezetjeinek átláthatósága, a multiplier, tehát a megsokszorozó hatás, a magánberuházások um, kérdése, ebben még nem sikerült meg e, e, állapodni. 115-től 175-ig jutottunk tegnap, nem sikerült mindenben megegyezni, de azt hiszem, hogy tegnap e, a 115, 117, 118, 121, 122-t le tudtuk zárni. A parlament itt engedett. A tárgyalási csoport a Cross Alliance és Assessment témájában engedni akart, én ezt elleneztem, de engedett, engedtünk végül is. A 123 az Audito Cross Reliance, 124, 133, 134, 140, 144, 171, 173. Ezekben sikerült megegyezni. A többit illetően a javaslat új, a bizottság új javaslatokat nyújt be, a Költségvetési ellenőrzés és Költségvetési Bizottság számára vannak nagyon fontos témák, a belső audit bizottságok, a levél, a postaláda cégek, az EU kedvezmény, támogatások kedvezményezetjei témában még mindig vannak nyitott kérdések az általányok tekintetében, mind a beszámolás, mind az általányok megállapítása tekintetében, illetve ami általány költség, azt még tisztázni kell. Még nem sikerült elér, elintézni a, rég, a időhiánya miatt a 84-től 114-ig terjedő cikkeket, de majd erre nyilván visszatérünk. Richardnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, eléggé átfogó beszámolót adott én csak annyit mondanék el ezzel kapcsolatban, hogy lehet, hogy a kollégákat érdekli. Az, hogy az Európai Bizottság azt szerette volna, hogy október végére zárjuk le a munkát, most gyakorlatilag október vége van, hat trialógus volt, és hogyha azt mondom, hogy félúton vagyunk, akkor ezt reménykedve mondom, de látják, hogy hát még nagyon sok, nagyon nagy út van előttünk. Számos téma van, eh, amelyekkel foglalkoztunk, kollégáknak ezt tudniuk kell, egyes pontokban további elmélyítésre van szükség. Assigned Revenue uh, Performance Budgeting például, um, a támogatások, uh, um, a blending, um, a különböző eszközök közös használata, stb. Tehát nagyon tudatában vagyunk annak, hogy más bizottságok, például az Agri és a Regi, az ő omnibus rendeletük a végéhez közeledik, vagy véget ért, tehát itt nagyon fontos téma lesz ez számukra, nagyon remélik, hogy január 1-ére elfogadásra kerül a rájuk vonatkozó szabályozás. Ez szerintem ez nem teljesen száz százalék, hogy megtörténik, mert vannak dolgok, amelyeket nem lehet kihagyni, és körülbelül félúton vagyunk. Még akkor is, hogyha végére érünk, az új rendeletet még le is kell fordítani, és még a jogi ellenőrzésnek is alá kell vetni. Úgyhogy ami az időkeretet illeti, azt hiszem, hogyha optimisták vagyunk, azt mondhatjuk, hogy december végére valószínűleg végzünk. Köszönöm szépen, Ajala asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm önnek, és köszönöm Esvöz úrnak is ezt a jelentést, beszámolót. Egy kiegészítésem, hogy egy dolgot szeretnék kiigazítani. Úgy tűnik, hogy a másik rendeletet egy kicsit eltérítjük. A Connecting Europe Facility-re gondolok. Nagyon fontos, hogy a dolgokat megfelelően zárjuk le az egyes szakbizottsági munkákban. Ezek a specifikus rendeletek, ezekkel kapcsolatban felmerül annak a lehetősége, ezeket talán előre lehetne venni, és jó lenne, hogyha ezt a nagy mamut munk, ennek a nagy mamut munkának a kihatásai nem lennének kihatással ezek, ezekre a specifikus jogszabályokra. Nagyon fontos lenne, hogyha a szakbizottságokra vonatkozó, vagy szakbizottságok illetékességében álló specifikus jogszabályok nem szenvednének kárt ettől a munkától. Persze nagyon fontos ez a munka, rendkívül fontos, de jó lenne, hogyha nem károsodnának emiatt a többi, a többi mm, munka. Jó lenne tehát, hogyha azokat vennénk előre, és aztán utána folytatnánk a munkát ezen a nagy anyagon. Elnök. A probléma amiatt merül fel, hogy a a többi rendelet, a költségvetési rendelet végén egy külön cikkben szerepel. Mi tegnap úgy döntöttünk, hogy nem így csináljuk, ezt tegnap az elnökök konferenciáján ezt elmondtuk, a bizottsággal is egyeztetünk erről, megvizsgáljuk azt, hogy ezt hogyan csináljuk, jogilag hogy csináljuk. Az Európai Bizottság azt várta, hogy még novemberben le tudjuk zárni és hogyha fenntartjuk ezt a sebességet, akkor lehetséges is lenne. Azt hiszem, hogy gyorsabban tudunk haladni, mert sikerül a vitás kérdéseket normális időben megoldani. Van néhány alapvető kérdés, amelyekben még nem sikerült megállapodnunk. A novemberi ülésen, novemberi héten 7-én és 8-án több órás trialógusok lesznek. Én att- gondolom, hogy e, e, ez alkalommal le is tudjuk zárni, és aztán még vannak néhány, politika, néhány politikai tisztázandó dolog ha ennek az ülésnek vége 7-én, 8-án, akkor már világosabban látunk. A Költségvetési Bizottság és a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság szavazása nélkül sem működhet ez a javaslat, tehát egy formális javaslatot eh, benyújtani, jövő héten eh, zöld hét, legkorábban azon a héten lehet benyújtani ezt, az ajánlá, ezt a kérvényt, amikor már eléggé előre haladtunk. Tehát én azt gondolom, hogy november közepén, végén tényleg készen lehetünk nem a mi hibánk, hogy ilyen sokáig tartott, hanem két hónapos eh, késedelemmel kezdtünk, mert a tanácsnak időre volt szüksége. Nekünk 720 módosító javaslatunk van a tanácsnak, több mint 1200. Remélem, hogy hamarosan sikerül ezt megoldani, hogy ne kelljen vitatkoznunk az egyes résztvevőkkel. egyhangulag, a tanácsnak ráadásul egyhangulag kell eh, dönteni. Nem akarok most mindenkit eh, falhoz szorítani, ezt semmiképpen nem szeretném. Azt gondolom, hogy eh, most még úgy tűnik, hogy január 1-ig életbe léphetnek ezek a részek. A költségvetési rendelet azonban semmiképpen nem fog január 1-én életbe lépni, mert a e, jogász nyelvészi munka is, e, illetve a fordítás is e, sok időt vesz igénybe, azonban a 267-es cikk és a többi rész életbe léphet. Sokat beszélünk telefonon, sokat egyeztetünk, és az a remény kristályosodott ki, hogy az elkövetkezendő két trialógus alkalmával komolyan előrelépünk. Akkor ezzel ezt a napi rendi pontot lezárhatjuk, hogyha az önök részéről nincsen megjegyzés, akkor az ötös napi rendi pont következik, ifjúsági kezdeményezés, von úr jelentése, és meg is adom a szót a jelentéstevőnek, aki bemutatja azt a témát. Uh, uh, uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon röviden. Nagyon sok azonos témájú jelentéssel foglalkoztunk sok hónapon keresztül. Volt néhány számbevőszéki jelentés, volt egy vélemény ebben a témában, és ez a második vélemény. Az előző az ifjúsági garancia alapról szólt, ez pedig az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésről szól, ez az ifjúsági garancia rendszer finanszírozását biztosítja. Az ifjúsági garancia rendszer és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés finanszírozása sajnos nagyon lassan indult be. Gyorsan vezettük be ezt a finanszírozás nagyon újnak számított, és mert ilyen hirtelen történt ennek a bevezetése, a tagállamoknak sem, kapacitásuk, sem a kapacitásuk, sem a struktúrájuk nem volt meg ahhoz, hogy a programok végrehajtását megfelelően elkezdje. Több más véleményben, tanulmányban is az derült ki, hogy a lassú kezdést követően viszont javulás következett be, és hatékonynak bizonyult az eszköz. Ha megnézzük az utóbbi évek számait, 23%-ról kb. 16%-ra sikerült csökkenteni az ifjúsági munkanélküliséget. Nyilván nem lehet ennek a teljes megszüntetését várni a bevezetett eszközöktől, de nagyon segítettek a különböző tagállamokban. Ez jó hír. Persze még nagyon sok mindent kell tenni a továbbiakban, nem csak 2020-ig tart majd a finanszírozás várhatóan, hanem azon túl is. Legalábbis megfogalmazódott az igény erre vonatkozólag, de a következő MFF-ről szóló vita kapcsán ez még eldől. Emellett utólag majd az adatok alapján meg kell ítélni, hogy hatékonynak bizonyultak-e ezek az eszközök, avagy sem. Nagyon kevés adat érkezett be eddig, ezen a téren megjavítani kell a dolgokon, de összességében elnök asszony azt mondanám, hogy ez egy hasznos program, és mindenképpen meg kellene azt hosszabbítani 2020-on túlmenően is. Elnök, köszönöm szépen. A módosítók benyújtásának határideje november 10-e, és a szakbizottságban november 27-én fogunk szavazni. Köszönöm szépen. Ezzel a napirend végéhez, napirendi pont végéhez érkeztünk, senki nem kért ehhez szót. Kérném a kollégákat, hogy vegyék elé, elő a szavazókártyáikat. Ha valakinek nem lenne még itt a szavazókártyája, akkor most lenne itt az ideje, hogy ide Ugyanis a hatos napi rendi pont következik, szavazunk az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállás és finanszírozása témájában. Majdnem több mint 70 módosító érkezett be, ami meglepő volt, mert hát nagyon kevés idő állt rendelkezésre, és ez egy nagyon korlátozott terjedelmű dolgozás. Én voltam itt a jelentéstevő, és egyébként pedig az adminisztrációnál érdekel, érdeklődtem is, hogy lehet-e még valamit módosítani a dolgon. Az adminisztráció két ö, módosító javaslattal élt, ezeket én átvettem, ami pedig az EPO-t illeti, illetve a számvevőszék kell kapcsolatosan megfogalmazott módosítókat megpróbáltam a kreativitásomat korlátok közé szorítani. Megnéztük az előző évek eh, szemövőszéki jelentéseit, eh, átolvastuk az azokban megfogalmazott javaslatokat, és próbáltuk ezeket is bejuttatni a szövegbe. Tudunk szavazni? Megkezdhetjük a szavazást? Ha igen, akkor ennek most neki is látunk. Szeretném azt kérni, hogy eh, nézzük meg, hogy hány tag van jelen, kérem nyomjanak meg egy bármilyen gombot, egy tesztszavazást tartunk, csak azért, hogy megnézzük hányan vannak itt. Hány szavazókártyánk van? 20 darab, rendben, nagyszerű. Köszönöm szépen. Akkor a 19-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 20-as, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 21, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 22, mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 23 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 24 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 25 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 26 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 27 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 28 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 29 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 30 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 31 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 32 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 33 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 36 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 35 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 34 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Azt kérték, hogy blogban szavazzunk. A 45-ösig szavazhatunk blogban? Nem, akkor nem. Hol álltunk meg? 37-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 38 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 39 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 40 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 41 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 42 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 43 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 44 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 45 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 46 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 47 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 48 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 49 mellette, ellene tartózkodok elutasítva, 50-es mellette ellene tartózkodok elutasítva, 51 mellette ellene tartózkodok elutasítva, 52 mellette ellene tartózkodok elutasítva, 53 mellette ellene tartózkodok elutasítva, 54 mellette ellene tartózkodok elutasítva, 55 mellette ellene ta- ezt ellenőrizzük, ellenőrizzük az 55-öst, Lezártam a szavazást. Elfogadva. 56 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 57 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 58 mellette, ellene tartózkodók ellenőrizzük az 58-ast is. Lezártam a szavazást, elfogadtuk. 59 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 60 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 61 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Egyes módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, kettes mellette ellene tartózkodók elutasítva, hármas mellette ellene tartózkodók elutasítva, négyes mellette ellene tartózkodók elutasítva, ötös mellette ellene tartózkodók elutasítva hatos mellette, ellene tartózkodók elutasítva hetes mellette, ellene tartózkodók elutasítva nyolcas mellette, ellene tartózkodók elutasítva kilences mellette, ellene tartózkodók elutasítva tízes mellette, ellene tartózkodók elutasítva tizenegy mellette, ellene tartózkodók elutasítva tizenkettő mellette, ellene tartózkodók. Ellenőrizhetjük? Ellenőrizzük a tizenkettest. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 13-as, mellette ellene tartózkodók elfogadva 14. Ez okafogyottá vált 15 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 16-os, mert nem a 15-ös. A 15-ös meg volt, mondja az elnök, 16-os mellette, ellene tartózkodók elutasítva 17, ez egy nyelvi módosítás, 18-as mellette ellene tartózkodók elutasítva, ezzel a név szerinti zárószavazáshoz érkeztünk el, megnyitom a szavazást. A szavazást lezártam. Van-e valaki a teremben, akinek nincs itt a szavazókártyája? Úgy látom, nincs ilyen személy a teremben. Akkor ezzel ezt a napi rendi pontot is befejezhetjük. Köszönöm szépen. Haladunk tovább. az Európai Számvevőszék négy tagjának kinevezése, illetve a számvevőszék testületének részleges megújítása. Szeretném felhívni a figyelmet a következőkre. Tegnap írtam egy levelet a kont tagoknak, amely felveti még egyszer a plenáris ülésen való szavazás elhalasztásának kérdését. A végén szeretnék szavaztatni arról, hogy az elnökök értekezleténél kérjük-e, a szavazás elhalasztását, nevezetesen januárban kerüljön erre sor, a levelet mindenki megkapta, tehát a meghallgatások és az azzal kapcsolatos szavazások lezárását követően e, kerülne sor a végső szavazásra. Ha ezzel egyetértenek, akkor kezdjük a spanyol jelölt meghallgatásával. Tomé Muguruza úrról van szó. Nem tudom, hogy hol van.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 glaube, wir können, wir können weitermachen. Folytathatjuk azt hiszem. Üdvözlöm. Welcome and you have and you have the floor. Please. Üdvözlöm, és öné a szó. Muchas gracias, eh, señora presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm Önöket, tisztelt képviselők! Jó napot kívánok mindenkinek! Közel hat év telt el azóta, hogy először itt jártam Önöknél a KONT szakbizottságban, és akkor azért voltam itt, hogy bemutatkozzam spanyol számvevőszéki jelöltként. Annak idején már ismertettem önökkel a szakmai előmenetelemet, és elmondtam, hogy mennyire elkötelezett vagyok a számbevőszék és annak jövője mellett. Nagy megtiszteltetés, hogy újra itt lehetek az önök szakbizottságában, hogy megpróbáljam elnyerni, elnyerni az önök bizalmát. A, megkapták az aktualizált életrajzomat, láthatják, hogy 30 éven keresztül voltam eh, köztisztviselő, és kaptak egy összefoglalót arról is, hogy milyen munkát végeztem eddig a számvevőszéknél. Az elmúlt évek során először egyszerű számvevőszéki tag voltam, majd a négyes kamara vezetőjévé léptem elő. Ott a verseny képes, a versenypolitika és a növekedés, a, kut, a foglalkoztatás, a kutatás, a fejlesztés, az innováció a fő témák. Foglalkozunk az ügynökségekkel, az Európai Unió más grémiumaival és a Gazdaság és Monetáris Unióval És Egész sor ellenőrzést végeztem, záró ellenőrzést, záró auditokat is, főként ami az administratív kiadásokat illeti hozzájárultam az éves jelentéshez, valamint foglalkoztam az Európai Unió közös vállalkozásainak auditjával és az európai iskolákkal öt további jelentést készítettem ezen felül. Ezek az Európai Unió költségvetésének végrehajtásával foglalkoztak. Nem utolsó sorban az önök szakbizottságában és más parlamenti szakbizottságokban is bemutathattam eddigi munkámat, több mint húszszor jártam az Európai Parlamentben különböző üléseken. Azt hiszem az elmúlt évek során hozzá tudtam járulni ahhoz, hogy a számbevőszék munkája láthatóbbá váljon, így a saját hazámban is a számbevőszéknek folyamatosan zajlik a reformja, illetve megreformálták azt, mind a módszertanát, mind a jelentések minőségét, mind pedig a publikációink nyilvánosságát illetően. A számbevőszéki munka közös munka, csapatmunka, hogyha egy dolgot kellene kiemelnem az eddigi munkám során elvégzettekből, akkor ez nyilvánvalóan az a jelentés lesz, amely az Európai Unió gazdasági és pénzügyi válságra adott válaszával, reakciójával foglalkozik. Ebben a témában a szembevőszék körülbelül 10 jelentést készített eddig, és ez egy kicsit megelőlegezi a szemvevőszék új összetételét is, hiszen a szemvevőszék most már sokkal rugalmasabban osztja ki a különböző jelentéseket, attól függően, hogy mely feladat élvez prioritást. A szemvevőszék a jövőre nézve nagyon világos feladatokkal rendelkezik, megreformáljuk az éves jelentéstételi rendszerünket azért, hogy a jelentéseink még hasznosabbak legyenek. Azt szeretnénk, hogy a vizsgálataink relevánsabbak legyenek, nagyobb hatást fejtsenek ki, és természetesen mindez igaz a következtetéseinkre és ajánlásainkra nézve is. Ugyanilyen fontosnak tartom azt, hogy a kommunikációs stratégiánkon javítsunk, jobb legyen a kommunikációnk az összes intézménnyel és az érdekelt felekkel. Az irányítás és a gazdasági növekedés témájában nagyon sok kihívással kell szembenéznünk az Európai Unió részéről, de az éghajlatváltozás, a migráció, a demográfia és a belső biztonság terén ugyanígy igaz ez. Mindezek olyan kihívások, amelyekkel a amelyeknek a, amelyekre az ellenőrzésnek, a közpénzek ellenőrzésének is választ kell tudnia adni. Szeretném még egyszer elmondani, mennyire elkötelezett vagyok a számbevőszék mellett. Azt szeretném, hogy a számbevőszék minőségi, független vizsgálatokat végezzen. Az Európai Unió elszámoltat hatóságának jegyében, és természetesen szeretnék munkám során hozzájárulni az Európai Unióba és annak intézményei bevetett eh, bizalom kialakításához. Köszönöm szépen, és természetesen szívesen válaszolok a felvetésekre, kérdésekre. Köszönjük szépen, köszönjük szépen, hogy eh, ilyen pontosan érkezett, és hogy 5 percben el tudta mondani a mondandóját. Tarand úr kapszót jelentéstevőként. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt eh, kollégák, tisztelt eh, számbevőszéki jelölt. Ön másodszor jár nálunk. Tipikus és atipikus kérdéseim is vannak, és eh, lehet, hogy meghaladja a hatásköreinket egyik-másik kérdésem, de az első kérdésem minden esetre a spanyol kormányra vonatkozik. Legutóbb ugyanis a nemek közötti egyensúlyról beszéltünk. Tudjuk, hát mindenki annak születik, aminek születik, de ha jól emlékszem, 1986 óta mindig férfi számvevőszéki tagot küld Madrid. Mi, mi a gond? A második kérdésem. Ismerem a szerződések tartalmát, de ön tényleg úgy gondolja, hogy Luxemburgban 28 számvevőre van szükség, vagy elég lenne akár 14 is? Köszönöm. Tessék? meghallgatjuk a, vál, a következő, illetve a választ. Most már működik a mikrofon és Köszönöm szépen, Tarandúr. Köszönöm ezeket a elég, elég kemény kérdéseket. Először is nem beszélhetek a spanyol kormány nevében és nem beszélhetek a korábbi spanyol kormányok nevében sem, olyan kormányok nevében, amelyek több mint 20 évvel ezelőtt voltak hatalmon. Én a saját személyes, professzionális hátteremmel, hátterem előtt tudok válaszolni a kérdésre, ami a nemek közötti egyensúlyt illeti a spanyol kormányban, a spanyol parlamentben és általában véve a spanyol közéletben én azt mondanám, hogy mindkét nem megfelelően képviselve van. Vannak a választójogunkban erre vonatkozó rendelkezések. Egy 40-60 százalékos egyensúlyt kell teremteni a szabályok értelmében. A parlamenti választásokra nézvést is ez egy előírás. Spanyolországban, úgy mint a legtöbb másik országban ez nyilvánvalóan egy problémás pont. Szerintem már sok mindent elértünk, de mondom még egyszer, a kormány nevében nem nyilatkozhatok. Én örülök a magam részéről, hogy itt lehetek, mert elkötelezett vagyok a számvevőszék munkája mellett, és úgy gondolom, hogy a, a tapasztalatom az előző évek során szerzett tapasztalataim biztosan hasznosan bizonyulnak majd. A másik kérdés a szerződéseket említette. A szerződések fektetik le a legtöbb EU-s intézmény működésének alapjait. A különböző tagállamokból érkeznek a tagok, a résztvevők, a munkatársak, a parlament, a bizottság, a tanács, itt, itt megvannak a nevezett intézmények saját szabályai, ami a számvevőszéket illeti, szerintem itt a 28 tag biztosítja azt, hogy mindenki, hogy megfelelő egyensúly jöjjön létre, mindenki függetlenül működik, mindenki jó minőségű munkát végez, mindannyian, bármely országból érkezzünk is, hozzájárulunk a számbevőszék munkájához. Szerintem ez egy jól működő rendszer. Kamarákra oszlunk, kamarákba szerveződünk, a rugalmasságra vonatkozólag is vannak új szabályaink. Persze, hogyha a jogalkotó változtatni kíván az eddigi szabályokon, akkor nyilván megváltozik a számbevőszék működése, és hozzá kell igazítanunk a munkánkat az új előírásokhoz, de szerintem jelenleg működőképes a rendszer. Any other questions by the rapporteur? van az előadónak még kérdésem? Megkaptam a válaszomat. Szárvam a képviselő. Tessék, köszönöm szépen, elnök asszony. A néppárt nevében két kérdésem van, és nem tudom, hogy feloszthatjuk-e két tagunk között a két kérdést. Az első kérdést akkor én magam tenném fel. Hogyha döntenie kellene, hogy mely területeken, mely területekre koncentráljon a számbevőszék a következő 5-6 éves időszakban, mely területeket emelnék ki. Kérem, kettő területet, a két legfontosabb területet eh, emelje ki. Thomas is kérdez. Kérdésem az, hogy hogyan szeretné javítani a számvevőszék munkáját, és a performance- vagy teljesítmény alapú auditot hogyan akarja megerősíteni a számvevőszék éves jelentésében. Éves jelentésében, annual report éves. Well, the, the court has uh, already defined... Nos, a számvevőszék már meghatározta az előtt álló prioritásokat, 18. A 2018-2020-ig terjedő időszakra nézvést. Az éves jelentéseket akarjuk javítani, és figyelmünk ö, fókuszát egyre inkább a teljesítményre, a performanciára akarjuk irányítani. Két szakpolitikai területet emelnék ki, gondolom erre kérdezel a szakpolitikákra. Hát ez egy nagy kihívás. Hat szakpolitikai területet emeltünk ki a stratégiánkban. És úgy hiszem, hogyha a prioritások új rendszere, valamint a feladatok új rendszere rendszerét a parlament által meghatározott és a bizottság által, valamint az egész EU által meghatározott prioritásokhoz kell igazítani. Nagy változások előtt állunk, hogyha belegondolunk, hogy a bizottság briefing anyagaiban, vagy a tanács különböző következtetéseikben milyen, mit olvashatunk az új pénzügyi keretről, annak tervezett prioritásairól. Láthatjuk, hogy új szakpolitikák kerülnek be majd a finanszírozás területére. Hogy én két mely, mely szakpolitikát választanám ki? Nos, azt mondanám, ha kettőt kellene kiválasztanom, hogy az költségvetés egysége és integritása védelemre szorult, tehát elszámolási hiányosságok nem utalkozzanak, és minden egyes költségvetési részt a számvevőszék ellenőrizni, ez egy komoly kihívás, hiszen a pénzügyi eszközök, az új alsek, aztán a kormányközi megállapodások mind-mind más finanszírozási pályát jelentenek, és ezeket megfelelő számvizsgálattal kell, egy egységes számvizsgálattal kell ellátni. Ez volna az egyik nagy kihívás, amelyre koncentrálnék, ha kettőt kellene kiemelnem. A másik pedig a performancia, a teljesítmény. Hogyan mérhetjük azt? Hogyan definiálhatjuk azt? Hogyan határozhatjuk meg azt, hogy a költségvetést tényleg a legjobb haszonnal fordítsa, használják fel. Aztán az éves jelentés jövője, nem tudom, hogy elég konkrétan fogalmaztam a két területen, de ha jól értem, akkor Tomas éppen a performanciára, performancia teljesítmény alapú auditról beszélt. Most azt mondja, hogy ez a két kulcs terület az ön számára. Azt hiszem, hogy e, ennek a definíciója mégis hasznos volna. Mit tud tenni annak érdekében, hogy ez valósággá váljék, megtörténjen? Ez volna a kérdés. Nos, az éves jelentések jövője. Ez az egyik fő célkitűzésünk, hogy ez jól működjék. Ezen a területen már dolgozunk. Az legújabb fejlemények után ezen a területen látjuk, hogy javult a hiba százalék aránya, erről beszámoltunk az elmúlt jelentéseinkben, és úgy gondolom, hogy most már el tudjuk kezdeni a munkát a mások által végzett munka alapján a források rendelkezésre állnak. Technikai szinten már a bizottsággal és a parlamenttel is együttműködünk, és keressük annak lehetőségét, hogy az éves jelentésünket még inkább performancia vagy teljesítmény alapúan készítsük el. Még inkább hagyatkozni akarunk a belső audit szolgálat adataira, ezeket az adatokat persze ellenőrizni kell, és tanúsítani, certifikálni kell. Hasonlóan dolgozik egyébként az USA számlevőszéke is. Hogyan lehet a teljesítmény alapú jelentést az éves jelentésekbe jobban beépíteni. Különböző alternatívák állnak rendelkezésünkre. Ez ideig ugye a hármas fejezetben koncentráltunk leginkább erre a szempontra, de van lehetőség arra is, hogy egy átfogó értékelést hajtsunk végre minden évben. Minden esetre egy sor lépést készítünk elő. Ami pedig a performancia, teljesítmény kérdését illeti, hát ez tényleg egy kihívást jelent, a megfelelés, a compliance kérdését szigorú szabályok szabályozzák, írják elő és kényszerítik ki, de hát a teljesítmény kérdése nem csak a pénzügyi menedzsment, a pénzügyi igazgatás kérdéseit veti fel. Például a szakpolitika kialakítása, a szakpolitika végrehajtása, ezek mind auditálandó, átvizsgálandó kérdések, de sokkal nehezebben definiálhatóak. Az operatív hatékonyság auditja, hogy csupa magyar szót mondjuk, tehát az operatív hatékonyság, vagy efikencia hatékonysága, még nehezebben mérhető, de erre kell koncentrálnunk. Hogyha megnézem azokat a teljesítménybeszámolókat, amelyeket az elmúlt években készítettünk, a múltban készítettünk, ezek sokkal inkább a megfelelés, a compliance irányába mutattak, de most már próbáljuk az auditot kiterjeszteni a finanszírozás hatásaira is, de persze az egész folyamatnak a dolog kezdetén kell indulnia a finanszírozás kialakításának kezdetén, a bizottság egyéb iránt, amikor az elkövetkező pénzügyi tervidőszak első bemutatója tartotta meg, arról beszélt, hogy egy igazi performancia alapú, teljesítmény alapú költségvetést akarnak bevezetni. Ezt a szervezetek egyébként évek óta már hangoztatják, hogy erre szükség van, egy ilyen teljesítmény vagy performancia alapú költségvetésre. És ez, ennek a költségvetésnek a kialakítása persze bizottságnál kezdődik, majd a költségvetési szervek hajtják végre. Négy, négyen kérnek szót, Ayala Sanders asszony, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak nagyon röviden. Köszönöm a jelölt um, magyarázatát. Lehet, hogy vé, véletlen csupán, hogy Muguruza úr felelt az administratív kiadások fejezetéért egy 0,0 vagy 0,01 ezrelék pontos hiba százalékot állapíthattak itt meg. Egy, egy ezreléket nőtt a hiba százalék, hát ez igazán elenyésző, de más országokért is felelt. Például görög, illetve országokért is felelt, többek között Görögországért. Nos, a következőt szeretném kiemelni. A kutatás, fejlesztés és innovációról szóló év, éves jelentéseim során a mi, tehát a parlament és a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság több észrevételére is kitért, és ezeket is megszívleltem. Például, hogy túl magas volt a hibat százalék a hetedik kutatási keretprogram keretén belül. Az Európai számbevőszék arról is tájékoztatott, hogy ugyanakkor itt egy sor kockázattal állunk szemben. Vannak olyan esetek, ahol a flat rate, az átalány 40 millió eurót tesz ki, tehát az átalányjal csinyán kell bánni. Kérdezem, hogyan lehet ezt a problémát kezelni, és hogyan lehet az átalányok ellenőrzését biztosítani, hiszen ezen átalányok néha komoly összegre, nominális összegre rúgnak. Másodszorban egy új performanci vagy teljesítmény alapú audit formájáról beszélünk. Kérdezem, hogy a számvevőszék készen áll erre? Hiszen ez egy nagyon komoly feladatokat ró majd a számvevőszékre. Pues, pues muchas gracias, eh, señora Ayala, por, por, por sus comentarios. Köszönöm szépen Ayala Sanders asszonynak ezeket a Ayala asszonynak ezeket a kérdéseket. az adminisztratív kiadásokról, illetve hibaszázalékról kérdezett, valóban ezek az intézmények igazgatásával függenek össze. Úgy gondolom, hogy az elmúlt években sikerült hozzájárulnunk megfelelő ajánlásainkkal ahhoz, hogy hogyan lehet a kiadások rendszerét feszesebbé tenni, és igaz, ez egyéb iránt az Európai Parlament a tisztelt eh, ház igazgatása tekintetében is egy sor ajánlást fogalmaztunk meg, hogyan lehetne az igazgatást javítani, az átláthatóságot javítani. Tudom egyéb iránt, hogy az önök szakbizottsága is hoz erről ezzel kapcsolatban döntéseket. Kérdésem tapasztalataimra vonatkozott. kutatás területe volt az általam annak a kamerának az egyik vizsgálati területi, amelynek szenior tagja vagyok, illetve a közös vállalkozások kérdése tartozott a vizsgálataink köré. Valóban itt a közös vállalkozásoknál a hiba százalék hosszabb ideje magasnak mutatkozik. A hiba százalék, mondta a számbevőszék, nem attól függ, hogy közvetlen vagy megosztott igazgatás működik, sokkal inkább sokkal inkább ez a folyamatokkal függ össze, hogyha egyszerűbb az eljárás, akkor alacsonyabb a hiba százalék, aztán vannak más esetek, ahol visszatérítési rendszer működik, itt a hiba százalék is magasabb. Nos, a következő munkaprogramjában a számvevőszék arról számolt be, azt ígérte a jövőre vonatkozólag, hogy egyszerűsíti az eljárásokat, mondjuk a kutatási terület ellenőrzése során. Mindezt pedig az elmúlt program időszakban többek között a Horizon 2020 során szerzett tapasztalatokra alapozzuk. Két egyszerűsítésről szóló jelentést fogalmazunk meg. A számvevőszék úgy döntött, hogy más kiasi területeket, a mezőgazdaságügyi strukturális kiadások területét is áttekinti így. Aztán van itt egy további kérdés, amely a munkatársakra vonatkozik. Ez egy nagy kihívást jelent számunkra. Nos, a saját tapasztalatom a következő, amikor megérkeztem a számvevőszékhez, kaptam egy mandátumot, egy feladatot, a gazdasági és pénzügyi válság auditja, így hívták ezt a tászkot, ezt a feladatot. Nos, amikor elkezdtük a munkát, rájöttünk, hogy sem a számbevőszék, sem a szervezetünk nem rendelkezik kellő forrással. Nem rendelkeztünk munkatársakkal, nem rendelkeztünk megfelelő struktúrával. Ez egy komoly problémát jelentett új területre kellett merészkednünk, makrogazdasági kihatásokat kellett vizsgálnunk, a döntések pénzügyi, költségvetési kihatásait. A számvevőszék munkájának hagyományos fókuszán jelentősen túlmutatott ez a, ez a feladat. Először is a számbevőszéken belül írtunk ki egy belső tendet, egy belső kiírást, azok számára, akik, azon munkatársok számára, akik rendelkeznek makrogazdasági tapasztalattal, aztán a külvilágban is meghirdettük az állásokat, és ennek következtében sikerült végül is a nehézségekbe jutott országok pénzügyi igazgatásáról egy jelentést készíteni, illetve a technikai segítségnyújtásról, pénzügyi segítségnyújtás technikai szempontjairól, ez egy, elsősorban Görögországra vonatkozott ez a jelentés, valamint az új pénzügyi szervezetekről, az EBA-ról, az ESMA-ról, az új felügyelő és az eupa e ról tehát a három felügyelő hatóság auditját is megkezdtük. Vagy megkezdjük hamarosan. Ezen felül pedig az európai szemeszter alapjául szolgáló folyamatok auditját is elkezdtük. Ezek olyan dossziék, amelyekben a munkát folytatnunk kell, Ugyanakkor ki akarjuk alakítani a jövőbe mutató stratégiát, a performancia alapú auditot, az éves jelentéseinket módosítani akarjuk, és persze a képzés, a technológia és a belső szervezeti kérdésekről sem szabad megfeledkezni, hogyha a számvevőszék jövőjéről beszélünk, és akkor szólok még csak említés gyanánt a big datáról és az open data jelenségeiről. Úgy gondolom, hogy egy rugalmasabb új szervezeti struktúrára lesz szükség. Köszönöm szépen, én magam is feliratkoztam a kérdezők listájára. Hány, mm, hány napot tölt Luxemburgban? egy héten, és szállodában lakik, vagy pedig van-e Luxemburgban vagy a környéken egy lakás, amelyet bérel. Okay. Well, ours is a full-time job. That's the... Hát a mi munkánk fő munkaidőbe végzendő munka, e, erre kötelezzük el magunkat, ez a, erről szól a mandátumunk. Persze, lakást béreltem. Luxemburgba költöztem, de persze Madridból se költöztem el, ahogy, ahol a gyerekeim egyetemre járnak. E, időm legjavát Luxemburgban töltöm, legalábbis a legtöbbet az időből, és többek között e, még a hétvégéket is gyakran ott töltöm, nem munka, munkában, hanem a régiót látogatom és ismerkedem a tájékkal. Mandátumunk azt írja elő, hogy e, járuljunk hozzá a számvevőszék munkájához és döntéshozatali folyamataihoz. A számvevőknek jelen kell lenniük többek között a kamarai üléseken, amikor szükség van rájuk. Hogyha tehetek önöknek egy javaslatot, arra vonatkozóan, hogy amikor um, ide hívnak bennünket meghallgatásra, próbálják ezt egyeztetni a számvevőszék adminisztrációjával, nehogy a számvevőszéki valamely kamarában kelljen éppen abban az időszakban a számvevőnek ö, szerepelnie. Nem tudom, hogy mindent értettem-e a kérdésből, de azt hiszem, hogy megválaszoltam a kérdés legjavát. Frau Kollegin Labajova, bitte. Thank you, thank you very much. I think we are pleased to hear that uh, your colleagues uh, persze örömmel halljuk, hogy akár a számvevőszéki kötelezettségük terhére is a kont ülésre jönnek a kollégáik. Két van, rövid választ kérve. A európai iskolák eh, éves különjelentéséről eh, különjelentését eh, önjelzi. Minden évben foglalkozunk az iskolák elszámolásával, és a számbevőszék mindig megerősíti, hogy kritikus az európai iskolák igazgatása. Hogyan lehetne az európai iskolák elszámolását javítani, kérdezem. Másik kérdésem, Ön Spanyolországban és bárhol máshol is képviseli az európai széket. Hogyan tekintenek az európai számvevőszékre partnerként, vagy pedig sokkal inkább egy fölső, távolba vesző testületként, amelytől félni kell? Hogyan látja ezt? Köszönöm szépen a kérdését. Először is, ami az európai iskolákat illeti, az európai iskolák jelentéstevője voltam éveken át. Ez egy nagyon specifikus ügynökség, amelyben a finanszírozás nagy része a bizottságtól érkezik, de minden tagállam jelen van. Ez egy speciális irányítás. És mi azt láttuk, hogy egy elég gyenge kezelési, pénzügyi kezelési rendszerük volt, nem annyira a pénzügyi költségvetési mm, folyamatokra koncentráltak, az Európai Iskolák Igazgatóságának is benyújtottuk az ajánlásainkat, és ennek köszönhetően megváltoztatták a rendszert. Most a kettős könyvelést bevezették, egy új eh, IT platformot vezettek be. attól függetlenül, hogy mennyire jó az oktatási tevékenységük, mi nyilván nem ezt auditáltuk, nekem is van erről személyes tapasztalatom. Az egyik lányom egy ideig egy európai iskolába járt például, de ami a pénzügyi költségvetési, számviteli kérdéseket illeti, e, ebben sokat változtak, sokkal komolyabbak, és én most már nem vagyok jelentéstevője a témának, Ami az egyéb jogrendeket illeti, nos, mi egy európai intézmény vagyunk, és együttműködünk a tagállami intézményekkel, ez a feladatunk. Igyekszünk az együttműködésünket erősíteni a tagállami számviteli szervekkel. Ez a kontaktbizottsági ülés erre sor került, És azt gondolom, hogy a partnerekkel való együttműködés az Európai Uniós tagállamokkal jól működik, de mi nyilván más intézmények felé is elszámoltathatóak vagyunk. Tagállami parlamentekben is bemutatjuk a jelentéseinket, nemzeti kormányzati szerveknek is. Remélhetőleg úgy látnak bennünket, mint partnert. aki mindenki, minden európai érdekelt fél érdekeit képviseli. Másfolt úr, köszönöm szépen, elnök asszony. A számvevőszéki jelentés nagyon fontos információkat tartalmaz az európai parlamenti képviselők számára akiknek a feladata a költségvetés végrehajtásának hatékonyságának ellenőrzése. Hagyományosan ami egy compliance alapú kritériumok bemutatását illeti, ez szerintem egy elég szűkös szüklátókörű dokumentum nem igazán hasznos, egyszerűen egy ilyen compliance áttekintés. Ami a jövőt illeti, ezért én azt gondolom, hogy mi képviselők, nekünk jobb lenne, hogyha egy informatívabb anyagot kapnánk, ahol a kiadás, a költségvetési kiadások hatékonysága prioritás lenne. Én örülök, hogy ön beszélt a teljesítmény alapú költségvetésről. Én azt gondolom, hogy egy kicsit eh, ködös ez a fogalom. Ez mit jelent? Kérdezték az előttem szólók is. Melyek a teljesítmény indikátorok? Ki határozza ezek meg? Hogyan mérik? Hogyan ha, eh, hasonlítják ezeket össze. Én persze nem várom azt, hogy itt minden kérdésemre válaszoljon, hiszen ez egy hatalmas átfogó téma. De hogyha megnézzük az Európai Uniós költségvetést, én azt szeretném tudni, hogy mi ennek a hozzáadott értéke, és külön a, mi az európai hozzáadott értéke. Az EU 28-ak költségvetése, ez valóban hozzáadott ahhoz, amit az egy, egyes tagállamok egyedül elérhettek volna. Ezt hogyan tudja felmutatni, hogyan tud eh, informatívabb, eh, didaktikusabb anyagot összeállítani annak érdekében, hogy a parlament eh, meg tudja állapítani, hogy valóban hatékony a költségvetés. Elnök, kérem, próbáljon röviden válaszolni. Egyetértek, szól a válasz. A compliance audit az jó, az fontos, ez mindennek az alapja, Hogyha a költségvetés végrehajtása nem felel meg a törvénynek, akkor ez mindenképpen nagy probléma. De ezek után a prioritást át kell helyezni. A teljesítmény alapú költségvetés lehet, hogy a bizottság számára, vagy a politikai döntéshozók számára prioritás, az a, a számvevőszék A számvevőszék koncentrálni fog a teljesítmény alapú költségvetésre és az erről szóló beszámolásra, függetlenül attól, hogy a bizottságnak sikerül-e ezt elfogadni. A teljesítmény beszámról szóló beszámolás az arról szól, hogy megvizsgáljuk a sztenderdeket, az indikátorokat, és a mi szakmai értékelésünket adjuk ehhez. Európai hozzáadott érték, meg kell, fel kell mutatnunk tehát, hogy az európai költségvetés mindenki érdekét szolgálja, ezt láthatóvá kell tenni. Ez egy kihívás. Láthatóknak kell lennünk, Minél szűkösebbek a források, és az új feladatokat is európai költségvetésből kell finanszírozni, elég nagy a kihívás. Dolgozunk ezen. Azt gondolom, hogy már jobb, jobban láthatók vagyunk, a Twitteren is jelen vagyunk, az eredményeinket megfelelően kommunikáljuk, van egy kommunikációs stratégiánk, igyekszünk, és hát nem mindig egyszerű egyszerűsíteni a nyelvezetünket, érthetővé tenni a nyelvezetünket, ez egy nagy kihívás. Kollégi Salafranca, last one. Salafranca úr, az utolsóhoz hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök asszony, rövid leszek. Köszönöm eh, szépen Tomé Mogoruz úrnak a, a eh, beszámolóját, a prezentációját. Elnök asszony, tudom, hogy Mogorásza úr eh, karrier, karrier, karrierje, egyetemi karrier, de kérdezem, hogy előtte milyen, mit csinált? Én Tudom, hogy az Európai Bíróságon is dolgozott, ez a gazdasági aspektusokat is vizsgálta, a szabadkereskedelmi e, egyezményeket is vizsgálta, Ausztráliával, Új-Zélanddal szabadkereskedelmi egyezményt kívánunk kötni. Görögország témájával is foglalkozott, ez is nagyon fontos, hitelminősítések, ez is fontos, tehát nagyon sok tapasztalata van. A kérdésem a következő. Hogyan használhatjuk a rendelkezésre álló e, eszközöket, amelyeket a számvevőszék rendelkezésünkre állít, a, ezeket hogyan tudjuk a jövőre tekintve e, használni. Hogyan e, tud nekünk az Európai Számvevőszék segíteni abban, hogy előre megelőzzük a jövőbeni válságokat hivatalosan a válság lezárult, véget, de ezzel egy időben a tagállamokban vannak populista mozgalmak, nem vagyok benne biztos, hogy ők is ugyanígy gondolkodnak. Hogyha figyelembe vesszük az audit eszközöket és más eszközöket, amelyek rendelkezésre állnak, kérdezem, hogy mit tudnak tenni annak érdekében, hogy megelőzzék a jövőbeni válságokat. Nyilván van bizonyos autoritásuk ezen a területen, kérdezem, hogy ezt hogyan használják ki Válasz. Köszönöm szépen, Franka úr. Ez nem egy könnyű kérdés, nyilván nem könnyű. Korábban én beszéltem a gazdasági kormányzás, pénzügyi kormányzás auditját illető kérdésekről, ajánlásokat dolgozunk ki és eh, amit ma eh, látnak ajánlások, azok eléggé eh, széles körűek, remélhetően ezek hozzájárulnak ahhoz, hogy a válságban lévő országok pénzügyi rendszerét rendbe tegyék, vagy a túlzott deficiteljárás alatt lévő országok rendbe hozzák a dolgaikat. Ez a fejezet egy olyan fejezet, amely még nem zárult le, ami Európa felépítését illeti. Ebben még nem sikerült, ennek még nem sikerült a végére jutnunk. Vannak javaslatok a tanács részéről, a bizottság részéről, ami az szemvevőszéket illeti, két dolgot hadd e, emelje ki. Néhány évvel ezelőtt a Landscape Review-t fogadtuk el, ez az audit hiányosságaival, az elszámoltathatósági hiányosságokkal foglalkozott, és felmutattuk, hogy ha megvizsgáljuk azt az architektúrát, ami a gazdasági és pénzügyi kormányzásra jött létre. Nos, hogyha nem ha alkalmazzuk az Európai Unió szokásos elszámoltathatósági kritériumait, akkor mi történik? Megnéztük a különböző intézményeket, az európai mechanizmust például, amely felett nincsen audit vagy ellenőrzési illetékességünk, a jövőben ezeket a hiányosságokat kellene megszüntetni, ezeket a hézagokat kellene megszüntetni. A számbevőszék már elkezdte a munkáját egy másik landscape review témában, és most minden ezzel kapcsolatos eredményünket összefoglalva szeretnénk rendelkezésre bocsátani. Folytatjuk a munkánkat, és azt remélem, hogy nem túl sokára konkrét ajánlásokkal tudunk ide önök elé járulni, hogy hogyan tud az audit tevékenység, a számvevőszéki tevékenység hozzájárulni a beszámoláshoz. Utolsó dolog, mi általában kérjük az ország specifikus ajánlásokat, ezt támogatjuk. Én kérdezem, hogy ön ezt támogatja, vagy nem tartja jónak? Válasz. Nekünk nincs arra illetékes, illetékességünk, hogy egy tagállam öm, öm, rendszeréről ítéletet mondjunk, e, erre megvannak a tagállami számviteli hatóságok. Természetesen vannak európai intézmények, európai programok, amelyek feltételekhez kötik a részvételt. Ezeket a programokat a különböző tagállamokban különböző ügynökségek koordinálják, vannak jobb gyakorlatok, nem olyan jó gyakorlatok, ezekkel lehet javítani. Most már eléggé átláthatóak vagyunk az éves jelentésünkben. Vannak táblázatok, amelyek jobb áttekintést adnak a helyzetről nagyon sok országspecifikus információt adunk a teljesítmény alapú értékelésben, a strukturális alapok témában. A hazámra gondolok most itt például. Nagyon konkrét eredményeket fogalmazunk meg ezekben a beszámolókban. Hamarosan ennek a bizottságnak be fogok nyújtani egy jelentést a Görögországnak nyújtott támogatás témájában. Hát ennél országspecifikusabbnak nem lehet lenni. Nyilván egy megfelelő módszertannal. Meglátjuk, meglátjuk. Meglátjuk, hogy hogyan alakul a rendszer A bizottság nagyon sok információval rendelkezik, de nem a mi feladatunk a tagállami számvevőszéki szervek, vagy számvevőszéki szervek feladatát elvégezni, hiszen ez az ő alkotmányi rendszerükbe tartozik. Köszönöm szépen, ezzel lezárhatjuk ezt a meghallgatást. Köszönöm szépen, hogy itt volt és meghallgat, bemutatkozott és most következik a következő jelöl. Akkor most rátérünk Jakobsen asszony meghallgatására. Köszönöm. we will yeah, go ahead. 30 minutes with Mrs. the Danish candidate a Dán jelölt, jelöltünket hallgatjuk meg, eh, Jakobsen asszonyt, meg is adom a szót. Sok szeretettel köszöntöm, tessék. Akkor angolul folytatom, köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony tisztelt európai parlamenti képviselők, Költségvetési Ellenőrzési Bizottsági képviselők, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek önök előtt az Európai Számvevőszék Dán jelöltjeként. Ahogy az önéletrajzamból mm, láthatják, az, az egész, szinte az egész mm, mm, karrieremet a közszférának szenteltem, és a számviteli munkának főleg a Dán Nemzeti számviteli hivatalban dolgoztam, de különböző nemzetközi posztokon is dolgoztam, pénzügyi, compliance és teljesítmény alapú audit témában. Hat külön jelentést készítettem az elmúlt években, főleg a természetes erőforrások fenntartható felhasználásával kapcsolatban, illetve külső fellépések, biztonság és igazságszolgáltatás terén a vezetői tapasztalatomat arra használtam, hogy optimali- hozzájáruljak ahhoz, hogy optimalizáljuk a számvevőszék szervezetét, a jó képességű vezetők felvételét ösztönöztem, és a munkatársak folyamatos képzését. A tapasztalatomat a számvevőszéknek számvevőszék érdekében használtam föl. Minden egyes esetben Eh, akár eh, a számvevőszék eh, számviteli ellenőrzési bizottságának tagjaként, vagy a kollégái munkának ellenőrzése során, vagy amikor a különböző kamarák jelentése, vagy az én kamarám jelentésének elfogadásán dolgoztam. Számomra az aktív hozzájárulás egy kollégiumi mi rendszerben működő szerv munkájában elengedhetetlen. Az Intoszai szakmai sztenderdek bizottság bizottság eh, korábbi eh, tagjaként teljes mértékben elköteleztem magam a nemzetközi audit standardek eh, mellett, és a legfelsőbb audit vagy számviteli intézményekkel való együttműködés mellett. Nagy szükség van ehm, számos alkalommal képviseltem a számbevőszéket különböző fórumokon. Teljes karrierem alatt a független, mindig független intézményekben dolgoztam, amelyek, amelyek nagyon magas etikai sztenderdeket követtek. Hogyha újra választanának, vagy kineveznének, akkor továbbra is teljes mértékben tiszteletben tartom a számvevőszék magatartás illetve a nemzetközi audit standardeket. Továbbra is kiállok a tisztességesség és az átláthatóság mellett, és nagyobb figyelmet fordítok a nemek közötti egyenlőségnek minden garanciát megadok arra, hogy professzionálisan és objektíven folytatom a munkámat. Tudom, hogy egyre sürgetőbb az Európai Unió számára, hogy a polgárok számára, a polgárok előtt világossá tegye, hogy van hozzáadott értéke, és fontos a polgárok számára. Ebben az összefüggésben a számvevőszéknek feladata, hogy továbbra is árgus szemekkel figyelje a költségvetés hatékony és hatásos végrehajtását, és az Európai Unió adófizetők érdekeit védje. Továbbra is az Európai Bizottságot arra kell ösztönöznünk, és a tagállamokat is, hogy az elszámoltathatóságokat e-, erősítsék, ennek feleljenek meg, a compliance és a, és a e, források lehívása nem lehet önmagában elegendő. Az európai e, számvevőszék, e, az, az európai adófizetőknek tudniuk kell, hogy az eredmények és a vívmányok elérésére hogyan került sor. Ez egy nagyon ki, nagy kihívásokat rejtegető környezet. Ahogy a kollégám is mondta, nagyon fontos, hogy a számvevőszék a jövőben is megállja a helyét. Elengedhetetlen a konstruktív együttműködés a számvevőszék és a politikai érdekelt felek között. Az elmúlt két évben én bármikor rendelkezésre álltam itt a szakbizottságnál, vagy a parlamenti delegációban, és ez nem eh, változik az új mandátum alatt sem, amennyiben megerősítenek és meghívnak. Köszönöm szépen, elnök asszony, és várom a kérdéseket. Köszönöm szépen, és akkor a társjelentéstevője a szó. Uh, thank you, Madam President. Ah, sorry. The technology always is too advanced. Túl fejlett ez a technológia. Nem tudom használni. Köszönöm szépen, köszönöm a megjegyzéseit, az elmondottakat. Jakobzen asszony. Elolvastam az összes dokumentumot és az életrajzát, és hát persze meghallgattam most a bevezetőjét is. Tulajdonképpen nincsen kérdésem. Én nagyon pozitívan állok hozzá az ő munkájának folytatásához, de ha már felhozta, hogy újabb lehetőségeket keres hogy megfelelőbb nemek közötti egyensúly teremtsen a szemvevőszéken belül. Megfontolta-e, hogy esetleg a szemvevőszéki tagoknak lenne érdemes a kormányokhoz fordulni és rájuk hatni, hogy a nemek közötti egyensúlyt valahogy teremtsék meg, mert hát máskülönben lehet, hogy Dán észt és bolgár szembevőszéki tag lesz csak, női tag. Ugye jó lenne, hogyha önök, önnel együtt valamit tenni tudnánk az ellen, hogy az EU-s tagállamok kormányaiban ne ez a 19. századi hozzáállás uralkodjon. Köszönöm szépen jelentéstevő úr a kedves szavakat. Ami a nemek közötti egyensúlyt illeti, ami a szembevőszéket illeti, megpróbálunk mindent megtenni, hogy női menedzsereket rekrutáljunk. Mert hogyha egy női audit igazgatót szeretnénk, ugye ilyen jelen pillanatban nincs, akkor meg kell teremtenünk a annak az, ennek az alapjait, mégpedig úgy, hogy jó, professzionális női auditorokat veszünk fel. Engem személyesen meglepett az, hogy a számbevőszéki munkatársak milyen minőségi munkát végeznek, nagyon kompetens, nagyon professzionális munkatársakról van szó, de hogyha azt akarjuk, hogy a vezető menedzserek több mint 36%-a legyen nő, akkor nagyobb nyomást kell gyakorolnunk és nagyobb erőfeszítést kell tennünk, hogy az audit igazgatók is nők legyenek. Ami a tagállamokat illeti, és a ráhatásukat a nemek közötti egyensúlyra, jelen pillanatban négy női tagunk van, Magyarország, Franciaország, Bulgária és Dánia. Nagyon örültem annak, amikor két nappal ezelőtt a svéd kormány Eva Lindströmet jelölte széki tagnak, ezzel már öt női tagja lenne a számbevőszéknek, ez talán azért javulást hoz, de hát lényegében a tagállamok hatáskörébe tartozik ez a kérdés. Persze, hogyha az ember nyomást gyakorol, akkor remélhetőleg javul a helyzet. Önök nyomást gyakorolnak, majd ez nagyszerű. Szerintem elengedhetetlen, hogy ebben együttműködjünk, és igazságosabb egyensúlyt próbáljunk elérni a nemek között minden területen, hiszen a magánvállalkozásoknál is gond ez például, úgyhogy itt mindenképpen előbbre kell jutnunk. Köszönöm. Elnök. Két kérdésem lenne, ezeket mindenkihez intézném. Ez a luxemburgi jelenlét kérdés, ezt mindenkitől megkérdezem, van-e a Luxemburgban, és átlagosan hány munkanapot tölt a számbevőszéken? Ezen az első kérdésem, a második pedig az ország specifikus jelentésekre vonatkozik. Támogatja -e ezt? avagy sem? És ha igen, vagy nem, akkor miért? Igen, és miért nem? Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Amikor legutóbb pozitívan ö, szavaztak a jelöltségemet illetően, akkor Luxemburgba költöztem, ott lakást bérlek, állandóan ott vagyok, és ö, öt munkanapot ott töltök Luxemburgban a számvevőszéken és szerencsés vagyok, mert gyalog megyek munkába, és ez nagyon jó, mert hát Luxemburgban nagyon sok a közlekedési dugó. Tehát öt napot töltök, öt munkanapot töltök Luxemburgban. Ami az ország specifikus jelentéstételt illeti, tudom, hogy ön elnök asszony felvetette, hogy talán érdemes lenne külön jelentéseket készíteni konkrétan országokra lebontva, vagy talán országspecifikusabb információkat kellene szerepeltetni az éves jelentésben. A szembevőszék már most is sok információt szerepeltet az országokról specifikusan az éves jelentésében, még nem jutottunk el oda, ahova szeretnénk, de már most is igyekszünk több tagállamokra vonatkozó információt szerepeltetni a szövegben, és ami az ország, speci- ország specifikus jelentéseket illeti különböző tagállamokban vannak mert most is nagyon jó programok. Lehetne esetleg egy-egy országra fókuszálni, erre van lehetőség, de egy auditor szempontjából talán hasznosabb több országok országot elemezni, és egy úgynevezett benchmark elemzést végezni. Egy konkrét ország vizsgálata talán nem hoz akkora hasznot, mert nincs mihez viszonyítani, mert nincsenek bevált gyakorlatok, amihez hasonlíthatjuk az adott tagállam teljesítményét. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nyilván az összehasonlítás ötlete vezére bennünket is, a Sander kolléganő parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem fogom megismételni azt, amit Tarand úr elmondott. Nagyon örülünk annak, hogy ön nő, női tagja a számvevőszéknek, ennek nagyon örülünk, de ezen túlmenően ön nagyon aktív, nagyon professzionális munkát végez, és elkötelezett amellett, hogy több nő kerüljön vezető szerepbe a számvevő berkein belül. Nagyon is tisztában vagyunk azzal, hogy az auditor, az ellenőr szerepe nem hagyományosan egy női pálya. Nagyon örülünk éppen ezért az ön erőfeszítéseinek ezen a téren. Hadd mondjak, hadd szóljak néhány szót más témákhoz kapcsolódóan is biztosan tisztában van azzal, hogy gond volt a különböző alapokkal. Egyre több alap van, ezek persze mind-mind fontosak, de érdemes lenne megvizsgálni, hogy van-e más megoldási lehetőség is. A kérdésem tehát a következő. Hogyan tekintenek a különböző alapoknál azokra a pénzekre, amelyeket Európa küldő támogatásként, és hogyan lehet ezeket figyelembe venni a teljesítmény alapú ellenőrzés során? Ön is számvevő, tövéről hegyére megismerhette a számbevőszék működését. A kérdésem tehát a következő. Úgy gondolja, hogy van elég munkatársa a számbevőszéknek, azaz van-e elég munkatársa a számvevőszéknek ahhoz, hogy végrehajtsa a teljesítmény alapú ellenőrzést? Van-e elég munkatársa a számbevőszéknek, elég erőforrása ahhoz, hogy ezt a munkát ellássa? Köszönöm szépen, Ejele Szender asszony. Az első kérdése a különböző alapokra vonatkozólag A jelentés, amelyet az egyik ilyen alapról készítettem, nagyon fontos, mert ez volt az első olyan alap, amelyet tüzetesebben megvizsgáltunk. Amikor az ilyen alapokról beszélünk, akkor a támogatás nagy része költségvetési támogatás formájában valósul meg, ezért az ellenőr számára kicsit nehéz követni a pénzfolyamokat. Ez olyan, mintha összekevernénk egymással a hideg és meleg vizet. Nem egyszerű nyomon követni, hogy hogyan mozognak a pénzek. Ebben a kontextusban fontos, hogy az Európai Bizottság világ célokat fogalmazzon meg, világos célkitűzéseket és világos mutatókat, indikátorokat. Nincs szükség sok mutatóra, nem az a, nem a számszer, nem a, az a lényeg, hogy sok legyen belőlük, hanem az, hogy jó minőségűek legyenek. Hogy megfelelő áttekintést kaphassunk arról, hogy az EU-s alapok milyen eredményt érnek el, milyen eredményhez vezetnek ezek a támogatások, ezek a pénzek. EU-s kontextusban nagyon sokféleképpen lehet támogatást nyújtani, vannak vagyonkezelői alapok, lehet közvetlen támogatást alkalmazni, és így tovább. Az én perspektívámból, az ellenőr perspektívájából a legfőbb kérdés az, hogy hogyan tudjuk megállapítani, hogy a pénzt megfelelően költötték el, és célzottan, és eredményesen, mert szerintem a, az adófizetők szempontjából a legfontosabb információ az, hogy a segítség tényleg megérkezik oda, hová kell, és eredményeket hoz. Ami a költségvetési támogatásokat illeti, ezt sok országban használják, azt tudom. Számbevőként nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy a pénz milyen úton és hová jut el, és meg kell néznünk, hogyan tudjuk a támogatás eredményét, hatékonyságát mérni. Ami a számvevőszék szervezeti kérdéseit illeti, van elég munkatársunk. Nagyon jó lenne, ha több munkatársunk lenne, kérhetnék ilyesmit önöktől, de ezt nem fogom megtenni. Szerintem egy professzionális ellenőrzési kontextusban az a legfontosabb, hogy a professzionális tudásunkat szinten tartsuk. Szerintem a teljesítmény alapú költségvetés területén még nem tartunk ott, ahol kellene, de abba az irányba haladunk, hogy a munkatársaknak megteremtsük a megfelelő lehetőségeket a továbbképzésre, de még nem jutottunk el oda, ahova kellene. Köszönöm. Dlabajova asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm önnek az eddigi munkáját. Egy nagyon-nagyon rövid kérdésem van. Milyen konkrét ellenőrzések vagy auditok lennének szükségesek ahhoz, hogy pozitív hatást gyakoroljon a számövőszék a polgárok életére? Köszönöm. Köszönöm szépen. Nos, az egyik külön jelentésemet hoznám föl példaként, az élelmiszer pazarlásról szóló jelentésem során megnéztük azt, hogy hogyan lehetne a meglévő szakpolitikákat jobban hasznosítani. Nem kértünk újabb forrásokat, hanem egyszerűen azt néztük meg, hogy a meglévő eszközöket hogyan lehetne jobban hasznosítani. Ezzel a konkrét jelentéssel szerintem nagyon nagy figyelmet sikerült felkeltenünk, mert a sajtó soha nem érdeklődött ennyire még egy számbevőszéki jelentés iránt. Ez a polgárok szempontjából fontos volt, az érdekelt körök szempontjából. Sok megkeresést kaptunk, és úgy gondolom, épp időben készült ezzel a jelentés, hogy a kont vélemény számára is megfelelő információt szolgáltassunk előállt az az ideális helyzet, hogy a mi jelentésünk nagymértékben hozzájárulhatott az önök munkájához is, és ez nagyon polgárorientált munka is volt egyben. Ha megnézzük a 2018-as éves munkaprogramját a számbevőszéknek, több olyan jelentéssel készülnek majd a kollégák, amelyek az önök munkáját segítik. Lesz egy az a bioélelmiszerekről, lesz egy az utasok jogairól, lesz több jelentés a fiatalok munkanélküliségéről. Ezek mind-mind olyan jelentések, amelyekkel a számbevőszék megmutathatja, hogy polgárorientált munkát végez, és információt tud szolgáltatni a KONT szakbizottság munkájához is. Köszönöm. Számunkra az egyik, a különböző vagyonkezelői alapokról szóló jelentések is nagyon fontosak, mert ezeket hasznosítani tudjuk a bizottsággal folytatott tárgyalások során. Az administratív költségekről szóló információk nagyon hasznosak voltak. Schmidt kolléganő, köszönöm szépen, egy kiegészítő kérdést szeretnék feltenni. Beszélt a költségvetési támogatásról. Ez egy olyan téma, amelyel nagyon sokat foglalkozom, nagyon érdekel engem. Azt mondta, hogy biztosítékot akarnak adni arról, hogy a pénz oda jut, ahová el kell jutnia. A költségvetési támogatások esetében ez nem lehet minden esetben megállapítani, sőt sok esetben egyáltalán nem. Az Európai Bizottság mindig vehemensen támogatja a költségvetési támogatásokat, mint a segítségnyújtás formáját. Ez számomra egy kicsit problematikus. Nem tudom, hogy hogyan tudják ezt a problémát kezelni, milyen az együttműködés a bizottsággal. A különböző jelentéseknél nagyon eltérő, hogy a bizottság milyen ajánlásokat követ, melyeket nem követ, és a kérdésem az, hogy elutaznak-e oda, ahol az ellenőrzéseket végzik, mert az Európai Bizottság részéről azt tapasztaljuk sokszor, hogy leginkább oda szeretnek elutazni, ahol jól működnek a dolgok, és nem szívesen utaznak oda, ahol egyáltalán nem működik ez a fajta támogatás. Köszönöm szépen. Visszatérnék a Beku fejlesztés vagyonkezelői alapra. Mert mi ezt javasoltuk az Európai Bizottságnak, azt ajánlottuk, hogy a vagyonkezelői alapról szóló jelentésünkben felvetetteket vegyék figyelembe a jövőbeni vagyonkezelői alapok létrehozásakor. Ugyanis, hogyha ezt a finanszírozási eszközt tovább akarja hasznosítani a bizottság, érdemes lenne ezeket figyelembe venni. hogy mely országokba utazzunk, oda, ahol működnek a dolgok, vagy oda, ahol nem. Nos, mindig végzünk egy kockázatelemzést az ellenőrzési feladatunk ellátásakor, és azt hiszem, vannak, végzünk, vannak olyan ellenőrzések, ahol tudjuk, hogy valószínűleg jó eredmények születnek, jó gyakorlatokkal találkozunk, bevált gyakorlatokkal, de persze mindig vannak olyan területek, ahol azért javulá, javul, további javulásra, fejlődésre lehetőség adódik. A beko vagyonkezelői alappal kapcsolatosan a parlament információkat kér, kért ennek működéséről, és hát mi meg fogjuk vizsgálni az új kezdeményezéseket, és megnézzük, hogy hogyan tudjuk az eddigi tapasztalatainkat kamatoztatni, és hogyan tudjuk azokat az Európai Bizottságnak eljuttatni, hogy ez figyelembe vegye ezeket az ajánlásokat a jövőbeni vagyonkezelői alapok kialakításakor. Köszönöm. Köszönjük szépen, a meghallgatás végéhez érkeztünk. Köszönjük, hogy itt járt nálunk. Äh, Most pedig a portugál szemvevőszék kijelölt meghallgatása következik. Figurédó úr, kérjük, hogy fáradjon be a terembe. Frau Ivanova. Fél időben vagyunk, aztán még Ivanova asszonyt is meghallgatjuk, és utána tanácskoznunk kell, zárt ülésben szavaznunk kell. Beckham to the committee. And you get immediately the floor. Kérem, önél szó. Kérem, mutatkozzék be. Nekünk parancsoljon. Köszönöm szépen, elnökasszony, a szót. Rövid felszólalásomban franciául és angolul fogok beszélni. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, tisztelt jelentéstevő, nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy újra itt lehetek önök előtt az országom jelöltjeként, számbevőszéki jelöltjeként. Körülbelül egy évvel ezelőtt már itt jártam önöknél, hogy megkapjam a támogatásukat annak érdekében, hogy a portugál számvevőszéki tag mandátumának felmaradó idejét kitöltsem. Az a szemüvőszéki munkámról egy összefoglalót adtam önöknek, ami az azt megelőző szakmai karrieremet illeti, ez pedig az önéletrajzomban megtalálható. Én az önök rendelkezésére állok, hogy minden egyéb kiegészítő információt megadjak, amelyet szükségesnek tartanak, és most pedig fontos lenne a jelenről és a jövőről beszélni. Elnök asszony, tisztelt képviselők, tisztában vagyok vele, hogy milyen fontos szerepet játszik a számvevőszék, hiszen mi erősítjük meg az európai intézetekbe vetett állampolgári bizalmat. Hangsúlyozni szeretném, hogy az állampolgárok csak akkor bízhatnak az Európai Unió pénzügyi igazgatásában, hogyha biztosak lehetnek abban ők is képviselőjük, hogy ez hatályos szabályokat szigorúan alkalmazzák. Ezért a számbevészék éves jelentéseinek nagyon nagy jelentőséget tulajdonítok, és ugyanakkor a számbevőszék jogszerűségi nyilatkozatai nagyon fontos szerepet játszanak. Ezek a jelentések az Európai Unió pénzügyi igazgatásának pozitív átalakulásához járultak hozzá, és a nemzetközi audit normák átvételével a folyamat tovább javul, az idáigi munkát javítjuk, és más auditorokat is bevonunk annak érdekében, hogy csökkentsük az Európai Unió ellenőrzésére vonatkozó igényét. Ezért különösen nagy jelentőséget tulajdonítok a jogszabályoknak, a jogállamiság elvének, de meg vagyok győződve róla, hogy az elkövetkező években egyre inkább a performanciára, teljesítményre kell koncentrálnunk az audit során, megvizsgálva, hogy az Európai Unió által elköltött pénz mennyiben változtatja meg az emberek életét. A számvevőszék az elmúlt években fontos lépéseket tett a performancia alapú audit irányában, és biztos vagyok benne, meg vagyok róla győződve, hogy ebbe az irányba kell tovább lépnünk. Ezeket eh, az irányokat egyébként a számvevőszék stratégiai dokumentumai is eh, hangsúlyozzák, amelyeket magam is támogatok, illetve amelyek elkészültéhez hozzájárultam. De ugyanakkor tisztában vagyok vele, hogy a kiadásokkal foglalkozó kamara területé, kamarában dolgozom, a természeti erőforrások kiadásairól gondolok, és tisztában vagyok azzal is magától értetődően, hogy az új számvevő költségvetési időszak közeleg, és a számvevősznek a meglévő pénzügyi keret és a zajló európai politikák eh, során eh, való pénzelköltést kell vizsgálnia, elsősorban is, legfontosabban is a közös agrárpolitikára vonatkozik. Ez, ez harap ki a legnagyobb részt a költségvetésből. Tudom ugyanakkor, hogy eh, vélhetőleg csökkennek a bevételek, és differenciálódnak az európai igények a védelem, a biztonság és a migráció kérdései a figyelem homlok terébe kerülnek, de ugyanakkor új kihívások állnak előttünk a természeti erőforrások területén, a környezetvédelem, az energia, az éghajlatváltozás és az élelmiszer lánc e, említendőek meg. Az Európai Unió, ahogy önök nagyon jól tudják, egy sor komoly kihívás előtt áll. Ahogy egy évvel ezelőtti meghallgatásom során mondtam, meg vagyok róla győződve, hogy az európai országok és népek ezekre a kihívásokra csak egységben tudnak választ adni. Mélyen meggyőz, bíz, hiszek az európai projektben, és hiszek az alapjául az alapját képező értékekben. Ugyanakkor a számvevőszék függetlenségének, kollegialitásának és integritásának elvében is mélyen hiszek, Ezeket az elveket a számbevőszék eh, szigorúan betartja. Meggyőződésem ugyanakkor az is, hogy a számvevőszék hozzá kell, hogy járuljon ahhoz, hogy a párbeszédet eh, az Európai Parlamenttel elmélyítse, hiszen eh, az Európai Parlament fontos partnerünk, különösen a KOMT szakbizottság elnökosszony, igen tisztelt képviselők, igen tisztelt előadó úr. Remélem, hogy ezzel a bevezetőmmel a legfontosabb témákat sikerült felvázolnom, legalábbis az európai számvevőszéki munkámban ezek a kérdések állnak figyelmem terében, örömmel válaszolom meg a kérdéseiket, és biztosíthatom önök, hogy észrevételeiket, kommentárjaikat komolyan nyomon fogom követni. Köszönöm szépen, most az előadó uh, Thank you. Köszönöm szépen. Figőjéréd úr, két kérdésem van, amelyek az ön által végzett auditori tevékenységre vonatkoznak, mind a kettő a kappal, a közös agrárpolitikával függ össze. A közös agrárpolitika támogatásait támogatásai néha rosszul működnek, eh, torzulásokat okoznak, egyenlőtlenségekhez vezetnek. Például az idősebb, a régi és az új tagállamok között eh, figyelemmel vannak-e az audit során erre a kérdésre. Ezen felül úgy gondolja, hogy célra vezető volna, e helyes volna, hogy a növényvédőszerek és a műtrágyákról szóló jelentésről várható európai parlamenti szavazás előtt nem volna célra vezető a számbevőszéknek egy általános jelentést írni e területekről. Köszönöm szépen Tarandúr a kérdéseket. E két kérdést igyekszem most megválaszolni és két területre választanám a e két kérdést. Az első kérdés úgy foglalható össze, hogy a közös agrárpolitikában adott támogatások jól működnek-e. A második részkérdést pedig úgy fogalmaznám meg, hogy az egyes szakpolitikák között belső egyensúly áll -e fel egész Európa tekintetében. Egyensúlyt teremtünk-e a szakpolitikákkal, vagy torzulást? És utalt a környezetvédelem kérdésére is. Lássuk az első kérdést. Én azt mondanám, hogy minden pénzügyi mechanizmus, amelyet a közös agrárpolitikában alkalmazunk, és persze Gondolok a 2015-ös kapreformra is, és az új kifizetési rendszerekre is, amelyek a 2015-ös kapreformból eredtek, elsősorban is a Basic Payment Scheme-re, az alapvető kifizetési rendszerre. Nos, ez alapján, ezen szempontok figyelembevétele alapján azt mondanám, hogy az új finanszírozási rendszer bevezetése néhány nehézséggel járt a bevezetés körül, de általánosságban a mechanizmusok az Európai Unióban jól működnek. Vannak persze problémák egyes tagállamokban, de mi de mi úgy gondoljuk, a rendelkezésünkre álló adatok alapján kijelenthetjük, hogy a hibák a meghaladás fázisában vannak. Komoly kihívás volt ezen új rendszer bevezetése sok tagállam számára. A 2015-ös kap reform egy sor új mechanizmust jelentett, melyet alkalmazniuk kellett. Összességében azt mondhatom, hogy vannak kisebb nehézségek, problémák, de összességében a rendszer jól működik. Ez az egyik oka annak, hogy az éves jelentésben A természeti erőforrásokról szóló fejezetben a számbevőszék megállapíthatta, hogy csökkent a hiba százalék. Általános észrevételeimet támasztják alá ezek a tények. A másik kérdés A másik kérdés a szakpolitikák közötti egyensúlyra, illetve a tagállamok közötti egyensúlyra, illetve arra vonatkozik, hogy a kap és a környezetvédelem hogyan függenek össze. Mi úgy gondoljuk, hogy a 2015-ös kapreformmal a jogalkotó a közös agrárpolitikába akarta átemelni a környezetvédelmet szolgáló intézkedéseket. Úgy gondoljuk, hogy a jogalkotó szándéka jó volt, ehhez kétség nem férhet, de ezen mechanizmusok mégsem vezettek oda, hogy a gazdálkodók viselkedése megváltozott volna. A szándék jó volt, de nem áll rendelkezésre elegendő mechanizmus ahhoz, hogy igazi áttörést és konkrét eredményeket érjünk el a környezetvédelem területén a közös agrárpolitikában. Ez egy olyan kérdés, megítélésem szerint, amelyel a jogalkotónak tisztában kell lennie. A másik kérdés az egyensúly kérdése. Az egyik ok, amiért 2003-ban majd 2009-ben és 2015-ben reformált, megreformálták a kapot, a közös agrárpolitikát, éppen az egyensúly kérdése volt, hogy minden gazdálkodó Európában azonos feltételek mellett kapjon támogatást. Úgy érezzük, hogy egy-két lépés e cél elérésének irányában megtétetett. De határozottabban kell fellépni annak érdekében, hogy az egyenlőséget megteremtsék. Nem tudom, mi megválaszoltam a kérdését. Hát persze a greening vagy kizöldítési ö, rendkívüli jelentés már várjuk a számvevőszéktől. Stehovszki kollega, köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a vendégünknek, hogy eljött, Figuieredo úrnak. Egy kérdésem van, mit mondana, hogy az Európai Számbevőszék munkájának mi a legnagyobb belső hiányossága? Mit érdemes javítani? Köszönöm szépen, Stehovski úr, köszönöm a kérdését. Nem könnyű persze egy új számvevőnek erre a kérdésre válaszolni, csak egy éve vagyok a számvevőszék tagja. Talán nem én vagyok a legalkalmasabb arra, hogy ezt a kérdést megválaszoljam, de nekem úgy tűnik, hogy a legtöbb dolog nagyszerűen működik, és a legnagyobb erőforrás a számvevőszéknek éppen az emberi erőforrások. A munkatársak, szakértők, profik, elkötelezettek, kitűnő munkatársak dolgoznak a számvevőszéknél. Hogyha arra kérdez rá, hogy mi a belső, milyen belső hiányosságok mutatkoznak, akkor azt mondanám, azt mondanám, hogy a számvevőszék, az európai számvevőszék és a nemzeti számvevőszék közötti együttműködés talán még javítható. Roppant érzékeny kérdés ez, hiszen ezek teljesen független intézmények, magától értetődő ez. De mindenkinek tisztában kell lenni vele, lennie velem, hogy az Európai Számbevőszék feláll az Európai Unió forrásainak elköltéséért, akkor is, hogy ez társ eh, igazgatásban költik el. Olyan együttműködési mechanizmusokat és koordinációs mechanizmusokat kellene találnunk, amelyek a nemzeti számbevői szint és az európai számbevői szint munkáját hozhatnák közelebb egymáshoz, és ez az egész Európai Unió számára előnyös volna. Hiszen ezzel az ellenőrzéssel végül is az administratív terheket csökkenthetnénk, esetleg az ellenőrzések számát is csökkenthetnénk. Talán ez a fő kérdés, hogy hogyan lehetne biztosítani, hogy a jövőben még jobb legyen az európai számvevőszék, az európai pénzügyi igazgatást ellenőrző szervek és a nemzeti szervek közötti együttműködés. hallottuk, hogy dicsérte a munkatársakat, bár az én régiómban azt mondják, hogy a túl sok dicséret árt a szerénységnek, Franka úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm Figurédo úrnak az bemutatkozását. Nagy érdeklődéssel olvastam az önéletrajzát, tapasztalatait, Láttam, hogy milyen számos munkát végzett többek között a számvevőszéki területen. Mindent megvizsgáltam, azt is látom, hogy egy éve számvevőszéki tag. Nos, a közös agrárpolitika ért felelős bizottság tagja, de ugyanakkor az etikai bizottság tagja is is, a számvevőszéken belül. Nem konkrét esetekre kérdezek rám, hanem kérem, hogy tájékoztasson azokról a normákról és standardokról, amelyek a számvevőszéki tagok munkájára vonatkozó jogi szabályokat, etikai szabályokat határozzák meg. Számvevőszéki megbízásuk, számvevői megbízatásuk alatt és az azutáni időszakban. Kérem tehát, hogy tájékoztasson a hatályos jogszabályokról, belső szabályokról. Köszönöm szépen Szala Franka úr a kérdéseket. És köszönöm, hogy áttekintette, hogy mely területekért felelek a számbevőszékben. Nos, nagyon könnyű megválaszolni a kérdéseket. Létezik egy viselkedési kódex, mely a számbevőszéki tagokra vonatkozik, a számbevőkre illetve a munkatársakra. Azt mondanám, hogy ez a viselkedési kódex meghatározza mindazokat az elveket, amelyeket mindenkinek tiszteletben kell tartania, lett légyen szó közalkalmazott, vagy pedig számbevő maga, számbevő tagja. Melyek ezek? Az integritás, a, a pártatlanság, a függetlenség, a kollegialitás elvei. Ezek azok a fő elvek, amelyeket mindenkinek tiszteletben kell tartania. Természetesen a Szenvedőszék etikai bizottságának, melynek tagja vagyok, a kollégáim belém vetették a bizalmukat. Egy szóval az etikai bizottság elé kerülnek bizonyos ügyek, és itt mindig a viselkedési kódexet vizsgáljuk meg, de nem csak a számvevőszék belső viselkedési kódexét veszük figyelembe, hanem vannak a nemzetközi eszközökben és dokumentumokban megfogalmazódó általános szabályok, amelyeket szintén segítségül hívunk, amikor egy vitatott kérdést próbálunk megvitatni, értékelni. Például, hogy a számvevőszék tagja milyen más tevékenységet folytathat számvevőszéki munkáján túl, vagy hogy a számvevőszéki munkája végeztével milyen tevékenységet folytathat, mennyi idő múlva, vagy pedig, hogy bizonyos auditokban részt vehet-e vagy sem, olyan auditokban, amelyek esetleg korábbi szakmai életéből eredően összeférhetetlenségi kérdéseket vetnek fel. Ezekre a kérdésekre a viselkedési kódexben és egy sor más dokumentumban találunk választ az Európa Tanács, az ENSZ, az OECD idevágó dokumentumaiban is, más Európai Uniós többek között az Európai Bizott intézmények viselkedési kódexében, belső etikai szabályaiban is találhatunk idevágó utasításokat, hiszen ha konkrét esetet kell vizsgálnunk, akkor minden meglévő hatályos szabályt kell megvizsgálnunk, és az egyes konkrét esetre vonatkozó legjobb megoldást ezen szabályok alapján kell kezelnünk, keresnünk. Hogyha nem válaszoltam volna meg a kérdését, akkor nekifutok még egyszer. Auf der Rednerliste steht der Kollege Eschwas. Eschwas kollega következik. Köszönöm szépen. Számbevő széki tagként, auditorként azt kérem, hogy saját magát auditálja. Az volt a kérdés, hogy mi eh, az audit eh, testület eh, pozitívum, és gyenge pontja, és most azt kérdezem, hogy önnek mik az erősségei és mik a gyengeségei. A legnagyobb gyengeségem az az, hogy nem tudok semmit, nagyon sok mindent kell még megtanulnom. Ezért hogyha mondhatom, az egész szívemet a kollégákkal való együttműködésnek szentelem a számvevőszéken. Munkatársaktól kívánok tanulni. Nagyon sokat tudásuk, amivel én nem rendelkezem. Én a házi feladatomat csak úgy tudom elvégezni, hogyha együttműködök velük, meghallgatom őket. Ez az én hozzáállásom, ez a legnagyobb gyengeségem nyilván azt kérdezi, hogy melyek a gyengeségeim a szakmai életemben, nem a magánéletemben, de most a magánéleti gyengeségeimre nem akarok kitérni, van belőle nagyon sok, de nem gondolom, hogy a parlamentnek kell ezzel foglalkozni. Ez nagyon fontos téma, de most jelenlegi összefüggésben nem számít. Ami az erősségeimit illeti, azt mondanám, az egyetlen erősségem a karrierem. A közszolgálat, 30 évet töltöttem eh, a közszolgálatban, Portugáliában, dolgoztam a végrehajtó hatalomban, a jogalkotó legislatív hatalomban, az igazságszolgáltatásban, audit szerv tagja voltam Portugáliában, a kormány tagja voltam, dolgoztam Portugáliában, külföldön, dolgoztam Kínában, dolgoztam nemzetközi szervezetekben, szakértőként. Ezt tudom mondani és igyekszem napról napra a lehető legjobbat kihozni a képességeimből. Hát, hogyha mindenki így áll hozzá, mondja az elnök, akkor nagyon jó úton haladunk. Minden képviselőt, illetve minden jelöltet megkérdezek, hogy ön hogyan áll a luxemburgi élethez, hotelben lakik-e, vagy lakást bérel, illetve mit gondol az ország specifikus ajánlásokról. Köszönöm szépen, elnök asszony, az első kérdésére válaszolva, igen, van egy lakásom Luxemburgban, 30 perc séta a számvevőszék épülete, nagyon szép ez a város, nagyon élvezem. And the second question is the a második kérdés eh, eh, az ország specifikus kérdések, országok megnevezése. Hmm, azt gondolom átláthatónak kell lennünk az intézmények között, az intézményeknek a polgárok felé. Semmi probléma nincs azzal, hogy megemlít említsek konkrét példákat a jelentéseinkben. Hogyha megtesszük, akkor ezzel javítjuk a jó gyakorlatokat? Ha azt mondjuk, hogy ezen a területen, abban az országban nincsen jó gyakorlat, ezzel segítünk? Vannak jó gyakorlatok, és vannak rossz gyakorlatok. Mindenhol minden költségvetésben és minden területen. Láttam ezt a közös mezőgazdasági politikában is. Minden országban vannak jó példák bizonyos területeken, és, és minden országban vannak rossz gyakorlatok is bizonyos területeken. Úgyhogy jó, ha átláthatóak vagyunk, hogyha kimondjuk a dolgokat, nevükön nevezzük a dolgokat. Ha ezt megtesszük, és ennek célja van, és az a célja, hogy jobb pénzügyi és általános menedzsment valósuljon meg az Európai Unióban a jövőben. Nemzeti szinten, európai szinten. Hogyha ez a cél, akkor bizony beszélnünk kell ezekről a kérdésekről. Remélem, hogy megválaszoltam a kérdését. Köszönöm szépen. Az utolsó hozzászóló Ayala asszony. Köszönöm szépen. Szala Franka úr már föltette a kérdést, amit én is szerettem volna. Az etikai bizottságban végzett munkájáról, illetve a statisztikákról. Nagyon sok eset, példa van, amelyeket ön ismer, kérdés, hogy érdek konfliktusokról van ez szó, vagy a egyes személyek jó híréről. Egy európai intézmény tagjai minden kétség felett kell, hogy álljanak. Ön e, is egy ilyen személy, és e, az én kérdésem az, hogy ami a statisztikákat illeti, önnek ugye sok a munkája, Illetve ezen kívül, ami a jó hírt illeti, azt szerettem volna kérdezni, egy kicsit specifikusabban, konkrétabban, ami a pénzügyi rendelkezéseket illeti, amelyeket rendeletet illeti, amely hamarosan le kell, hogy záruljon, és ez összefügg különböző alapokkal, többek között a mezőgazdasági alappal is. Ebben az összefüggésben kérdezném, hogy tudna-e mondani két-három olyan alapvető elemet, dolgot, amely a vidékfejlesztést segíthetné eh, az elkövetkezendő években. Hogyan látja ön ezt? az a saját perspektívájából. A közös mezőgazdasági politika az egy dolog, az egy segítési lehetőség, de emellett hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy a vidékfejlesztés folytatódjon. Korábban ez egy nagyon nehéz terület volt, próbáltunk a vidékfejlesztésben előrelépni, de ez néha egy kicsit ellentmondásos volt. Két-három dolgot szeretnék kérdezni, két-három két, dolgot szeretnék hallani öntől, ami az ön véleménye szerint a jövőben segítségünkre lehet. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a Sanders asszonynak a kérdést. Ami az etikai témákat illeti, Ön két kérdést tett fel, az egyik a statisztikára vonatkozik. El tudom képzelni, hogy számokat szeretne hallani, ügyeket, ügyek számát, amelyek az etikai bizottsághoz kerültek. És e, felvetett e, egy általános e, etikai kérdést is. Ami a statisztikát illeti, egy dolgot el kell mondanom. Július óta vagyok tagja ennek a bizottságnak, két-három hónapot töltöttem ebben a funkcióban, júliusban választottak meg. Amióta megérkeztem, majdnem biztos vagyok benne, hogy hét eset volt. Hét olyan eset, amely a szembevőszégi tagokkal függött össze, esetleges érdekkonfliktusokkal, az ő funkciójuk, szembevőszéki posztjuk és más posztjuk közötti érdekkonfliktus hát, merült föl. És e- emellett a korábbi szembevőszéki tagok esetleges érdekkonfliktusa, tehát korábbi számvevőszéki tagok szakmai tevékenységet kívánnak indítani, és engedélyt kérnek a számvevőszéktől. Ezek azok a fő ügyek, amelyek felmerülnek. Aztán, ami a jó hírt illeti, hírnevet illeti, biztosíthatom önt arról, hogy amikor ilyen érdekkonfliktust látunk, esetleges kárt szenvedhet a számvevőszék jó híre, illetve az Európai Unió jó híre. Ne felejtsük el, hogy ez egy európai intézmény. Nagyon odafigyelünk arra, hogy milyen valódi hírnév romlás, és milyen lehetséges hírnévromlás merül fel. Tudnunk kell, hogy mi az, ami a jelenben problémát okoz, de mérlegelnünk kell, hogy a jövőben milyen problémák merülhetnek fel. Illetve különbségtétel a valódi hírnévromlás és a az hím névromlás között. Nagyon sok kategória van, ezeket a témákat mind figyelemmel kísérjük. Azt hiszem, hogy az első kérdés sikerült megválaszolni. A második kérdés a KAP felülvizsgálata. Először is mi egy számvevőszéki szerv vagyunk. A mi feladatunk, hogy az eredményeinket, tényeinket megfogalmazzuk, és ez a felelősségünk emellett, hogy a jogszabály alkotó figyelmét felhívjuk a jelenlegi politikák bizonyos aspektusaira, azzal a célral, hogy ezeket felülvizsgálja. Én auditor vagyok, én látom a tényeket, és adhatok bizonyos gondolatokat, ötleteket. Biztos vagyok benne, hogy jövőre ezt megtesszük, hiszen a jövő évi eh, feladatunk ez. Készítünk egy briefing anyagot a kap felülvizsgálatáról. De én azt mondanám, hogy jelen pillanatban azért, hogy értékeljük az esetleges uh, jövőbeni közös mezőgazdasági politikát, vagy a kap jövőbeli felülvizsgálatát. Nos, számomra az fontosabb, hogy értékelési kritériumok legyenek, ez fontosabb annál, mint hogy konkrét javaslatokat fogalmazzak meg. Ilyen kritériumokra gondolok, mint hogy az új politika értékelésen alapszik-e, az új politika bizonyítékokon alapul-e? Ez pénzügyileg megalapozott-e? Ez tisztességes és méltányos-e? Emlékszem a kérdésre még, amit feltett nekem a jelentéstevő. Az új politika felülvizsgálata átlátható, egyszerű, koherens, integrált, monitorozott-e? a kockázat elemzés megtörtént. De ezek fontos kritériumok. Természetesen ennél többet is mondhatok. Például biztos vagyok benne, hogy a kap felülvizsgálatában tudatában kell lennünk annak, hogy piacorientált orientált kell, hogy legyen ez a politika. Nemzetközi elkötelezettségünk van a WTO-val szemben, tehát piacorientált politikát kell elfogadnunk, nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy ebben a programban vállaltuk, hogy a gazdák jövedelmét támogatjuk. A lényeg az, hogy jó, nagyobb figyelmet kell fordítani a témának, témára. A, a mezőgazdaság és a környezet összefüggése. Hiszen a dolgok nem működnek olyan jól mostanában. Ahogy Kresszle asszony is mondta, készült egy jelentés, ezt el fogjuk küldeni a parlamentnek. Ez néhány gondolat, néhány ötlet, ez egy összetett téma. Ilyen rövid idő alatt nem tudok jobban részletekbe menni. Köszönöm szépen. A bizottsági mentesítés jelentése, jelentéstevője is szeretne hozzászólni röviden. Figurédo úr utolsó hozzászólása egy kicsit provokált engem azt mondta, hogy a fenntartható mezőgazdaságot akarjuk támogatni, de a valóság az máshogy néz ki. A kis üzemek, amelyeket stabilizálni kellene, ezek egyre inkább eltűnnek, a mezőgazdasági területek egyre inkább spekulatív termékké válnak, egyre nagyobb az üzem méret, úgyhogy nem igazán látom a fenntarthatóságot ebben, úgyhogy kérem a számvevő széket erre is figyeljen oda, hogyha a közvetlen kifizetések 80 20%-a az üzemek 20%-ához jött, és az és a támogatottak fele kevesebb, mint 4000 eurót kap, akkor ezzel a mezőgazdasági politika célját nem értük el. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a kérdést, Teller úr. Ez kulcsfontosságú kérdés a kap felülvizsgálata során, hiszen ez összefügg a jelentéstevő kérdésével, a, a méltányosság kérdésével a közös mezőgazdasági politikában. A számok magukért beszélnek. Én ismerem én is ezeket a számokat. Azt gondolom, hogy egyes mechanizmusokat be kell vezetni a közös mezőgazdasági politikába eh, annak érdekében, hogy tiszt, tiszt, eh, korrigáljuk a helyzetet. Hogyha ezt nem tesszük meg, akkor problémák merülnek fel a jövőben, és a kis gazdák valóban hát veszélyes helyzetbe kerülnek. Köszönöm szépen, mondja az elnök, köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk, minden jót kívánunk, és az utolsó meghallgatás következik, Ivanova asszony. Thank you very much. Welcome.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 Üdvözlöm, látja, hogy már egy kicsit kimerültünk, az utolsó meghallgatás következik. Önnek azonnal meg is adom a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt elnök asszony, tisztelt jelentéstevők, tisztelt képviselő, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek önök előtt ma bolgár jelöltként. Második mandátumom megerősítését várom önöktől. Szeretném az a hozzászólásomban köszönetet mondani a bolgár kormánynak, hogy milyen bizalmat szavaztak nekem. Ez a jelölés számomra egy üzenetet jelent, hogy még nagyobb felelősséggel eh, vállaljam a feladatomat. Eh, önök feladata megvizsgálni, hogy megfelelő jelölt vagyok-e eh, a második mandátumra. Két fontos aspektust szeretnék kiemelni. A munkám során az auditok, amelyeket én vezetem, és ezeknek az eredményének a kommunikációjára tett erőfeszítéseim, és aztán a személyes célkitűzéseimet is szeretném megosztani önökkel. A kettes kamara tagjaként nyolc teljesítményauditot vezettem, ezeknek a listáját megkaphatják, megkapták egy listán. Én nagyon örülök, hogy elvégezhettem ezeket az auditokat. Három jelentést készítettünk az ifjúsági garancia programmal kapcsolatban, és ez valóban hatással lehet a politikai döntésekre. Ez oda vezetett, hogy én a tagállamokkal, bizottságokkal, bizottsággal együttműködve arra ösztönöztem őket, hogy ezen fontos politikai részterület végrehajtását gyorsítsák fel. Ezen teljesítmény auditok mellett az éves jelentés hatos fejezetének jelentéstevője voltam öt évig, és így én így szerepet játszhattam az éves jelentés vitái eh, során mm, annak biztosításában, hogy eh, ez a jelentés megfelelő eh, alapot ad a további döntésekhez. A jelentések elkészítése a feladatnak csak a fele. A második fele az, hogy az eredményeinket kommunikáljuk az érdekelt felek felé. A számvevőszéki munkám megkezdése óta a jobb kommunikációt támogattam annak érdekében, hogy maximalizáljam a munkánk hatását. Magas szintű rendezvényeket kezdeményeztem, az egyik az ifjúsági foglalkoztatási konferencia, a kihívásokkal való szembenézés és a megoldások keresése. Brüsszelben volt ez az Európai Parlamentben több mint 300 résztvevővel, aztán a pénzügyi eszközökről szóló konferencia Luxemburgban, ez tavaly volt, több mint 200 résztvevővel, és ami a tagállami számbevőszéki hatóságokkal való együttműködést illeti, hadd mondjam el, hogy a bolgár eh, nemzeti hatósággal nagyon jó az együttműködés, illetve számos eh, közös rendezvényt szerveztünk Szófiában is eh, számos fontos témában, és biztosíthatom önöket arról, hogy ez folytatódik, ez a célkitűzésem továbbra is főleg a bolgár elnökség alatt. A legfontosabb azonban a konti bizottsági tagokkal való kapcsolatok erősítése. Mindent megtettem annak érdekében, hogy meghallgassam az önök megjegyzéseit, aggodalmait, ajánlásait, és az önök hozzájárulása nagyon fontos a munkánkban és az gondolatok kicserélésére egyik legfontosabb módszer az önök tényfeltáró misszióiban kísérő szerep. Olaszországban, Magyarországon vehettem részt ilyen missziókon, és nagyon örülök, hogy erre meghívtak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nem egyszerű öt percben öt év munkáját összefoglalni. Röviden azzal foglalom össze, hogy egy esetleges második mandátumra a céljaimat összefoglalom. Elkötelezett vagyok a szembevőszék értékei mellett, hogyha megerősítik a jelöltségemet, akkor az eddig szerzett tapasztalataim alapján folytatom a munkát, továbbra is a legrelevánsabb témákat fogom előtérbe helyezni, és közben a munkák minőségének javításán is dolgozom. A három legfontosabb téma, amely engem foglalkoztat jelen pillanatban, ez a szélessávú digitális agenda, a migránsok integrációja, illetve a nagyvárosi kihívások. Milyen, hogyha gyengeségekre, gyenge láncemekre bukkanok, ezeket fel fogom vetni a jövőben, és jó gyakorlatok felmutatását is azonban fontosnak tartom az európai eszközök felhasználásának gyakorlatában. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen a bemutatóját, és megadom a szót a jelentéstőnek. Uh, thank you. Um, Köszönöm szépen. Amikor a Budapesten jártunk, az otthoni delegációs ülésünkön is részt vett, jelen voltam ezen az ülésen, és láthattam, hogy milyen jó az együttműködés a számvevőszék és a KONT szakbizottság között. Engem mindig lenyűgözött Bulgária, mert nőket küldenek, nőket jelölnek a bolgár kormányban a biztosi posztra, a szemvevőszéki posztra, és hát hat kísérletezzem egy jóslattal. Isztországban általában a számvevőszéki tagot ö, választják meg később az ország elnökének, úgyhogy majd amikor Bulgária elnöke lesz, akkor emlékezzen a szakbizottságunkra, és hát remélem meghív majd minket egy látogatásra. Egy trükkös kérdésem lenne. Biztos, ha van Luxemburgban lakása. Elgondolkodott-e azon, hogy egy auditot készítsen az EU-s intézményekről? Felmérve, hogy a jelenlegi rendszer, amelyben minden tagállamban kell lennie egy ügynökségnek, minden tagállamnak kell egy biztos, és így tovább. Hogy ez a rendszer vajon a legjobb, a leghatékonyabb-e, lehetne megtakarításokat eszközölni a szerződések módosításával, és nem gondolja-e, hogy a szenvedőszék az a hely, ahonnan elindulhat az európai rendszerreformja. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, köszönöm ezeket a kedves szavakat, és köszönöm a kérdését. Ön is tudja természetesen, hogy egy nagyon nyitott, átlátható eljárást követünk, ami az éves munkaprogramunk összeállítását illeti. Több lépéses folyamatból áll a ellenőrzési témák kiválasztása, és mindig nagyon odafigyelek arra, hogy önök mit javasolnak ebben a témában, és aztán, amikor követjük a szükséges lépéseket, megvitatjuk a széki kollégákkal, hogy milyen témákkal foglalkozzunk, és a kollégium végül dönt ebben a kérdésben. Természetesen az ügynökségek, az intézmények ellenőrzése is szóba kerül, mint ahogyan ön is tudja, évente elvégezzük az összes EU-s ügynökség ellenőrzését. Ez tartozik az én kamarám hatáskörébe, és biztos lehet abban, hogy az ön üzenetét eljuttatom a számvevőszéknek, a számvevők kollégiumának, és megvitatjuk majd az éves munkaprogram meghatározásakor, hogy mennyiben lesz lehetőség figyelembe venni a parlament kérését is. Zdehovszki kolléga az első listán parancsoljon. Paní členkou Köszönöm szépen. Tisztelt számbevőszéki tag, tisztelt számbevő asszony, a számbevőszéken belül ön egy sztár. Mindig azt látjuk, hogy nagyon lelkesen, lendületesen dolgozik, most pedig egy kicsit úgy fest, mint hogyha kínzásnak lenne kitéve itt nálunk. Lehet, hogy kellemetlen dolgokat kérdezünk, de kérem, nyugodjon meg. Az egyik kérdésem a következő. Ön öt éve számvevő már az Európai Számvevőszéknél. Az előző jelölt azt mondta, hogy mivel csak egy éve dolgozik a szemvevőszéknél, még nem látja, hogy mik a szemvevőszék gyengéi. Ön azonban már öt éve dolgozik a szemvevőszéknél, biztosan tudja már, hogy a szemvevőszék működésében mik a gyenge pontok. Hogyan látja ezeket, és hogyan próbálja meg ezeket valamilyen módon orvosolni? Hogyan szeretne javítani a szemvevőszék működésén? Ön szerint milyen területekre kellene külön összpontosítania, a számvevőszéknek, és kérem, bátran mutasson nagyobb lelkesedést. Ne féljen tőlünk. Köszönöm szépen, Zdahovszki úr, egy kicsit izgatott vagyok, mert hát egy kicsit olyan érzés, mintha egy vizsgán lennék, de szerintem az, ha az ember izgul, az nem feltétlenül rossz, mert tényleg nagyon komolyan veszem azt, amit mondanak, és nagyon odafigyelek arra, amit elhangzik. Hiszen ez képezi az együttműködésünk lényegét, mert Szerintem nem jó, ha az ember azt gondolja, hogy már előre úgyis tud mindent. Ami pedig a számvevőszék gyengéjét illeti, én személy szerint azt gondolom, hogy mindig van hová fejlődni, teljesen függetlenül attól, hogy valaki 5-6 vagy 7 éve van a számvevőszéknél, mindig lehet fejlődni, mindig van hová javulni. Ezért azt gondolom, hogy a 2000 18 2020 as stratégiánkban lefektetettek mellette és melszélességgel kiállhatok. Persze mindig lehet egyszerűsíteni a belső folyamatokon, lehet javítani az éves jelentéstételen, nagyobb figyelmet kellene szentelnünk a teljesítmény szempontjának. Ezek a stratégiánk legfőbb üzenetei, és ezek mellett teljesen kiállok. Az év vége előtt többször is eljövök még az önök szakbizottságába. Biztosan lesz még lehetőség a mentesítési eljáráshoz kapcsolódó meghallgatások során megvitatni azt, hogy hogyan lehet például az éves jelentésvételt továbbfejleszteni. Most készítjük a jövő évi jelentést, amely egy kicsit más lesz, mint az előzőek, ugyanis a programozási időszak kerete egy kicsit eltérő az előzőektől. Persze mindig lehet fejlődni, ami engem illet, én mindig igyekszem jobban és jobban végezni a munkámat. Köszönöm. Áli kolléga? Köszönöm szépen, elnök asszony. Még egyszer gratulálni szeretnék önnek a jelöltséghez. És szeretném elmondani, hogy nagyon örülök annak, hogy az én hazám hozzájárul a széken belüli nemi egyensúly jobb kialakításához. Köszönöm szépen a bevezetőben elmondottakat. A bevezetőjében elmondta azt, hogy a kettes kamara vezetője volt, és öt évig a gazdasági, társadalmi és területi kohézió jelentéstevője volt. Ezzel kapcsolatban szeretnék egy kérdést feltenni. A jelenlegi programozási időszak kezdetétől fogva azt látjuk, hogy a tagállami végrehajtás nagyon alacsony arányú a kohéziós politika keretén belül. Még akkor is, hogyha a jelenlegi éves pénzügyi időszak végig folytatózik ez a tendencia, ez milyen hatással járhat a hiba arányra? Az eddigi tapasztalatai alapján mit tud erről mondani? Még egy kérdésem van, a fiatalok foglalkoztatására vonatkozik. 2016-ban kb. 18,8%-os volt a munkanélküliség a fiatalok körében az Európai Unióban. Ez eh, mennyiben eh, kelt elégedetlenséget a fiatalok körében, és mi a véleménye a probléma orvoslására létrehozott európai programokról? Köszönöm. Köszönöm szépen ezeket a fontos kérdéseket. Az első kérdés az abszorpcióra és a hibaarányra vonatkozik, ezt két részre bontanám. A hibaarány természetesen egy nagyon fontos kérdés. Az évek során egy ö, csökkenő tendenciát láthattunk, két számjegyű volt eleinte, a, a hibaarány 2000-2006 között 11 százalék körüli volt, majd 2016-ban 4,6 ra csökkent, de még mindig a 2%-os anyagi küszöb fölött ti az arány, a mezőgazdaság az egyik legproblematikusabb terület. Mi az oka a hibáknak? Az évek során ugyanazt a mintázatot látjuk kirajzolódni. A hibák legfőbb oka a nem támogatható költségek, a nem támogatható kedvezményezettek sokasága, a nemzeti, nemzetállami szabályok megszegése, az állami támogatások területén és a közbeszerzések területén, ezek azok a tényezők, amelyek leginkább befolyásolják a hiba arány alakulását. Hogyan hat erre a lassú abszorpció, a lassú végrehajtás? Számbevőszéként nem szeretném megelőlegezni az eredményeket, inkább megvárnám, hogy hogyan alakulnak a dolgok – nem tudok jóslatokba bocsátkozni, ami az elkövetkezendő éveket illeti, de az abszorpció kérdése nagyon fontos, mert nagyon aggódunk, és a tavalyi éves jelentésben is elmondtuk, az idei éves jelentésben is leírtuk, hogy nagyon lassan jelölik ki a nemzeti irányítóhatóságokat. hatóságokat még mindig csak 77 százalékát jelölték ki ezeknek a hatóságoknak 2016 során. Ez nyilvánvalóan késedelmeket okoz majd a végrehajtásban. Szeretném megragadni a lehetőséget és tájékoztatni önöket arról, hogy egy különleges, speciális jelentést készít egy kollégám az abszorpcióról, a kettes kamara foglalkozik ezzel, és hát pontos dátumot nem tudok mondani, de a jövő év első felében jelenik majd meg ez a jelentésünk, és ott részletesebben olvashatnak majd az abszorpciós kérdésről több tagállam vonatkozásában. Ami a fiatalok munkanélküliségét illeti, ez nyilvánvalóan egy olyan téma, amely szintén nagyon fontos a számomra. Összességében három jelentést készítettünk a témában, kezdve az ifjúsági garancia kialakításával az Európai Bizottság mit tett a tagállamok támogatásáért a programok kialakításában három fő kockázatot azonosítottunk a végrehajtást illetően. A finanszírozás megfelelősége, tudjuk, hogy 12,5 milliárd áll rendelkezésére az ifjúsági garanciának és a foglalkoztatási kezdeményezésnek, aztán a egy bizonyos összeget rendelkezésre bocsátottak a független szervezetek elemzéseinek elkészítéséhez, ők azt mondják, hogy 45,5 milliárd euróra lenne évente szükség, úgyhogy itt hiány mutatkozik, ez egyértelmű. Emellett a jelentéstétel és a monitoring területén is vannak hiányosságok. Aztán megnéztük a következő ifjúsági garancia jelentéseket is. Tudom, hogy ketyeg az óra, úgyhogy megpróbálok röviden fogalmazni. A lényeg, hogy volt előrelépés a az általunk látogatott hét tagállamban, de még mindig sok a teendő, a fő üzenetem pedig az, és örülök, hogy az EMPL és a KONT bizottság jelentésében is előkerül ez, hogy nagyon oda kell figyelnünk az elvárásokra. Csak olyasmit ígérjünk meg, amit be is tudunk tartani, nem szabad a fiatalokban csalódást keltenünk, mert ők a jövő. Ha ők csalódottak, az nem jó senki számára sem, Európa számára sem. Jó ez. Köszönöm. Még hat kolléga szeretne kérdezni, úgyhogy a kérdéseket egy percre kell korlátoznunk, és a válaszokat két percre, akkor nagyjából félre végezünk, fél tizenkettőre, von kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony! Jó napot kívánok! Nem fogok kérdezni az ifjúsági kezdeményezésről és a garanciáról, mert együttműködtünk a három külön jelentés kapcsán, az én kérdésem inkább egy általánosabb jellegű kérdés. A kollégák említették, hogy folyamatosan csökken a hibaarány, ez nagyon örvendetes. Az é- idei év éves jelentése azonban nagyon pozitív volt. Jó lenne, ha elmagyarázna, hogy miért tartja pozitívnak. Úgy látja, hogy talán a számvevőszék megközelítésében történt valamiféle változás, és ha igen, akkor kérem, beszéljen erről bővebben. Nagyon röviden. Igen, van egyfajta lefelé mutató tendencia, egy csökkenő tendencia, de még mindig a 2%-os anyagi határ fölött mozgunk, ez nem ideál, ideális, mert a 4,8% is több, mint a 2. Miért látjuk pozitívnak a helyzetet? Az első két évben egy minősített véleményt készítettünk. Az elnökünk és az éves jelentéssel foglalkozó kamara elnöke is elmondta, hogy a mezőgazdasághoz kapcsolódó kifizetések fele a 2% alatt mozog, a 2%-os anyagisági küszöb alatt, a többi pedig a 2% fölött. De a kohéziós területén is azt látjuk, hogy csökkennek, csökkenést következett be az állami támogatásokhoz és közbeszerzésekhez kapcsolódó területeken. E két utóbbi témában különleges jelentést is készítettünk. Az ott megfogalmazott ajánlásoknak tudható betalán részben a javulás. Emellett a tagállami ellenőrzések és a bizottsági munka kapcsán is javulás következett be. Ezek a tényezők talán elmagyarázzák azt, hogy miért tudtunk ilyen pozitív véleményt megfogalmazni. Glabajeva asszony. Köszönöm szépen. Ivanova asszony, kérem, ne aggódjon amiatt, amit Zsdehovszki kolléga mondott. Mi csak ketten vagyunk itt a Cseh Köztársaság képviseletében, és olyan sok bolgár ö, kolléga van jelen, úgyhogy érthető, hogy a bolgárok fokozott jelenléte miatt ő most jobban izgul. Nagyon fontosnak tartom az Európai Unió részéről szempontjából azon végzett munkát, úgyhogy ezt köszönöm önnek. Másrésztről köszönöm, hogy próbálja a kommunikációt javítani, és a polgárok szempontjából hasznosá tenni a számvevőszék munkáját, ezt is köszönöm. A harmadik dolog a teljesítmény alapú megközelítésre vonatkozik, ami a mutatókat életi. Azt látjuk, hogy számos output mutatót alkalmazunk a teljesítményre alapuló, vonatkozólag, de nem a, fenntar- a fenntarthatóságot és a jövő orientáltságot nem igazán vizsgáljuk. Ezek, ezeket a hatásokat nem lehet azonnal kimutatni. Kérdés, hogy milyen egyensúlyt kellene teremteni ön szerint a teljesítménymutatók között. Köszönöm. Köszönöm szépen, Dlavajova Ez egy nagyon fontos kérdés. Ami az egyszerűsítésről szóló vitát életé, úgy gondolom fontos lenne megvitatni azt, hogy mi a teljesítménymutatók szerepe. Mindenki a teljesítményről beszél, ez egy nagyon népszerű téma, de nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy ne essünk túlzásokba. Van egy nagyon jó külön jelentésünk, amely már elérhető, ez a partnerségi megállapodásokról szóló jelentés. Ebben részletesen bemutatjuk a helyzetet a partnerségi megállapodásokra vonatkozólag, de a teljesítménymutatók szerepét is vizsgáljuk, megnézzük, hogyan vezették azokat be, és hogyan próbálják a tagállamok a teljesítmény alapú megközelítést elő, előmozdítani. Most már több ezer mutatónk van programszinten és regionális szinten. Elérkeztünk egy olyan ponthoz, amikor már teljes zavart kelt az, hogy mit mérjünk, hogyan tudjuk az információkat agregálni, és hogyan tudunk ezekből bármilyen tanulságot levonni. Mi azt javasoljuk a jelentésünkben, hogy legyünk körültekintőbbek a mutatók használata során. Talán érdemes lenne néhány mutatóról le is mondani, mert esetleg nincs rájuk szükség. Fontos elterjeszteni a bevált gyakorlatokat, és fontos, hogy az Európai Bizottság időben készítse el jogalkotási javaslatát azért, hogy a jövőben elkerüljük a komplikációkat. Mutatókra tehát szükség van, de nem bármi áron. Alkalmazni, használni kell a mutatókat, de jó mutatókat kell használni, amelyek a szükséges információkat mérik. Köszönöm. Szalafranka kollega, köszönöm szépen, elnök asszony! áttanulmányoztam az önéletrajzát, látom parlamenti tevékenységét, milyen jelentéseket jegyzett. Egy konkrét kérdésem van, mely a jövőre vonatkozik. Az EU jövőjén gondolkozunk el, és amikor jövőn gondolkodunk, akkor az intézményekről, és többek között a számvevőszék jövőjéről is el kell gondolkodnunk. Úgy tűnik számomra, hogy nyilatkozatában nem beszél arról, hogy hogyan látja a számvevőszék elkövetkező hat évét. Tudom, hogy ez egy nehéz kérdés, csak két perc áll rendelkezésére, de mégiscsak nagy ecsetvonásokkal fel tudná vázolni nekünk, hogy hogyan látná a számvevőszék jövőjét, és ez hogyan illeszkedne ez az új számvevőszék, ha új volna, az Európai Unió intézményi rendszerébe, kitérve a kihívásokra és a feladatokra is. Köszönöm szépen, Szala Franco úr! Eredeti beszédemben szóltam erről, de felére kellett vágnom a beszédem hosszát, hogy az öt percbe beleférjek. Ez egy nagyon fontos kérdés. És ezért azért beszéltem, hogy a kamarában, amelyben dolgozom, milyen munkát szeretnék végezni, mert a számvevőszék jövőről alkotott elképzelésével teljes egészében egyetértek, ez a weboldalán látható. Stehovski úr által feltett kérdésre adott válaszban is kitértem erre. Nem akarok ismételgetésekbe bocsátkozni, de ha kéri, akkor ezt megteszem. De röviden csak annyit a belső eljárásokat karcsúsítani kell, az igazi performanciára, teljesítmény elvere kell figyelni, és persze hát labajóval szonyálta a feltett kérdésre és koncentrálnunk kell, koncentráljunk a teljesítményre, a performanciára, de ez nem több performanciai jelentést, hanem jobb minőségű jelentést eh, kell készítenünk. Ez olyan eh, anyagokat jelentene az önök számára is, amelyek alapján könnyebben dönthetnek. Köszönöm. Ajala Szender asszony, tessék. Köszönöm szépen, állok asszony. Üdvözlöm itt Ivanova asszony. Két észrevételem van. Az egyik a kohéziós kérdésre vonatkozik, ezekért ön felel az éves beszámolókban. Hogyan látja, hogy mennyire hatékony a német sém, a nevezd meg és mutas rá a hibásokra folyamat. Mennyiben működik ez? És mit gondol, hogy a strukturális alapok abszorpciós rátájában miért csökken a abszorpció képessége? Második kérdés, ami digitális menetrendre vonatkozik. Hogyan látja ezt? Elképzelhető-e, hogy itt egy érdekösszeütközés jön létre, hiszen Gabriel asszonyjal, a Gabriel asszonya felelős ezért a bizottságban, nem összeférhetetlenség ez. Köszönöm szépen, Ajal asszony, nagyon komolyan veszem ezt a kérdést, illetve az észrevételeiket is, ami a kohéziós politikát és a német séma politikáját illeti. Évek óta eszmét cserélünk erről. Emlékszem még, amikor itt a KONT tagja voltam, már akkor is napirenden volt ez a kérdés. Én másként fogalmaznám meg a kérdést, célra vezető több földrajzi specifikációt adni. Azt hiszem, hogy minél több objektív információt ad a számvevőszék a legátláthatóbb módon, annál jobb. Ezzel vélhetőleg persze a következő mentesítési meghallgatások irányába is megnyitom már a vitát. Nem ígérek semmit, de talán jövőre már, már több földrajzi specifikációt és információt tudunk adni, a tagállami teljesítmények, a jogszerűség és a szabálytalanság tekintetében, ugyanis általánosságban megváltozott a ránk van a, a, a keret, a bizottság belső ellenőrzési rendszerében is, mint tudják, Ettől az időszaktól kezdve az éves biztosítási csomagok működnek majd, vagy rendszerbiztonsági csomagok működnek majd, csak akkor lehet majd biztosítani a kifizetéseket, hogyha hiba százalék 2 százalék alatt lesz, hanem akkor egy 10 százalékos visszatartást lehet biztosítani. A nettó pénzügyi korrekciókat is figyelembe kell majd venni. Mindezt figyelembe véve azt reméljük, hogy ha jól működik ez az új rendszer, akkor mi magunk is több földrajzi specifikációt tudunk majd jelentésünkben adni. Ez volna ennek a pilot vagy kísérleti projektnek az egyik nagy előnye, a nagy hozadéka. Persze a rendkívüli jelentéseinkben szólunk a földrajzi sajátosságokról, itt ugye per definíció nem 28 tagállamról nem tudunk beszélni, de 5-6-7 tagállamot választunk ki a rendkívül különjelentések során. Például az ifjúsági garanciáról szóló különjelentésben 7 tagállamot vizsgáltunk meg. Ami a digitális menetrendet illeti, hát összeférhetetlenségi problémát nem látok itt. Az biztos, hogy amikor én ezt a munkát elkezdtem, nem volt még biztosa ennek a kérdésnek, és főként nem gondoltam, hogy ki lesz a biztos. Nem sejthette még senki, hogy ki lesz a biztos. Szóval a vizsgálódásaim sokkal korábban kezdődtek, mint hogy egy bolgár biztos neveztek volna ki. Most már az első jelentéstervezet megfogalmazásának fázisában vagyok. Ennyit mondhatok, az auditorok a legátláthatóbb módon végzik a munkát, a számvevőszék az, aki megbízza a számvevőt, a kamarában dolgozó kollégák bíztak meg ezzel, illetve az egész kollégium, Mm, el tudom képzelni, hogy volt már a múltban is olyan, hogy véletlenül a felelős számvevő és a biztos ugyanabban az országban, vagy ugyanazon pár családból származtak. De köszönöm a kérdésüket mindenképpen. Én magam is jelentkeztem a kérdezők sorában. Kérdezem, hogy mennyi időt tölt a számvevőszéken? Szállodában vagy bérlakásban lakik? és aztán az Ajala asszony által feltett kérdés az ország specifikus jelentések tekintetében. Nem is a shaming és namingre gondolunk, hanem sokkal inkább arra, hogy a rendelkezésre álló információkat összekapcsolva kapjuk meg az audit eredményekkel a mindenkori országra vonatkozóan. És így láthatnánk azt is, hogy a nemzeti számvevő, tagállami számvevőszékek folytatják-e az európai számvevőszék ajánlásai alapján a munkát. Sokkal jobb áttekintést kapnánk a problémákról, az egyes országok problémáiról, tehát hasznos volna mondjuk a közbeszerzés kapcsán, vagy más részkérdések kapcsán ilyen ország specifikus összefoglalókat kapni, tervezik ezt, mindesetre nekünk ez nagyon hasznos volna. Köszönöm, elnök asszony. Nincsen lakásom Luxemburgban, Németországban, a határon. A német-luxemburgi határon lakom. Minden nap Luxemburgban megyek dolgozni, ez fiam az európai iskolába jár. Ez kvázi szomszédban van a számvevőszék szomszédjában van, tehát mindig ott vagyok, Luxemburgban vagyok, ott élek. Ezt az első kérdésre. A másik kérdésre az ország specifikus jelentésekre vonatkozó kérdésre. Tisztában vagyok az önök igényeivel, ezt közvetítettem már a kollégium irányában, irányában, a plenáris vitánkon, Nagyon hálás vagyok, hogy csatlakozhattam az önök missziójához. Ez nagyon hasznos volt számunkra. Megvizsgáltuk azt a helyszínt, amire egy speciál, amelyre az egy külön jelentésünk vonatkozott. Megnézhettem, hogy folytatták az ajánlásainkat, következtetéseket vontak el az ajánlásainkról is az önök tényfeltáró útjai is fontos információkkal szolgálnak nekünk. Nos, hogy a Magyarországra vonatkozó speciális jelentés milyen formát ölt, ezt nem tudom megmondani, mert erről a számvevőszék kell, hogy döntsön. A számvevőszék mondja majd meg, hogy milyen formát ölt ez, és hogy mikor készül el, de amennyiben ez a döntés megvan, természetesen örömmel állok a rendelkezésükre. Novakov úr utolsó kérdezőként. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ivanov asszony. Mindig hittem abban, hogyha valaki második mandátumért eh, száll ringba, akkor nem kell kampányolnia, nem kell sokat bemutatkoznia, hiszen az első ciklusban végzett munkái magáért beszél. Ennek a szellemében kérdezem azt, hogy melyiket tartja a legfontosabb kezdeményezésének eh, vagy eh, jelentésének. Eh. Másodszorban, mivel próbálja a számbevőszék tevékenységét megerősíteni a különböző tagállamokban, hiszen az európai számvevőszék szerepét sok tagállamban nem értékelik kellőképpen, és a tagállamok sem tudják mindig, hogy voltak éppen az Európai Számvevőszék az ő adóforintjaik elköltése felett őrködik. Köszönöm szépen Navakov úr a kérdését. Hát, hogy melyik volna a leg, legnagyobb eredmény, amit elértem? Az ifjúsági garancia um, ról szóló jelentés, vagy a különböző pénzes, pénzügyi instrumentumokról szóló jelentés. Az ifjúsági garancia igazi hatással bírt. Két példát mondok. Amikor az első auditot, audit jelentést közzétettük, még nem eléggé volt világos, hogy mit, miként is értelmezik a good quality offert, a jó minőségi munkaajánlatot. Nos, Miután a számvevőszék a jelentését elkészítette, a bizottság, az Európai Bizottság részletes iránymutatást adott ki a tagállamok számára. Persze ez nem egy jogalkotói definíció, hanem sokkal inkább több kritériumot határozott meg a bizottság ebben az iránymutatásában, amelynek segítségével a tagállamok jobban eldönthetik, hogy hogyan értékelik a jó minőségű munkaajánlat fogalmát, például, hogy ne két hétre kapjon munkát a fiatal, utána pedig kirúgják. A második kihatása a mi jelentésünknek az volt, nem csak ez a bizottsági iránymutatás, hanem az is, hogy a tanácsi ajánlás nyomon követését nek hiányosságaira hívtuk fel a figyelmet, többek között, hogy nem vonták be az Európai Parlamentet. Jelentésük után a bizottság lépéseket tett, és ilyen módon az Európai Parlamentet teljes egészen bevonták az MKO kereten belül zajló munka áttekintésébe. Azt hiszem, ez egy olyan konkrét eredmény, amely mutatja, hogy milyen hatást ér el a munkánk. Aztán a számbevészék tagállamokban betöltött szerepére, elismertségére. Azt hiszem, hogy adtam egy-két példát arra, hogy hogyan működtünk együtt azzal a tagállammal, konkrét példát, amelyet a legjobban ismerek. Ezt példaértékű, példaképpen mondtam. De persze nem csak az általam legjobban ismert tagállammal kell együttműködni, bármely tagállamba meghívnak, próbálok elmenni. Például Litvániában, litván kollégámmal a pénzügyi jelentésekről szóló, pénzügyi eszközökről szóló jelentést tervezünk bemutatni. Köszönjük szépen, ezzel a meghallgatásnak vége van, és a nyilvános ülésnek is vége van. Kérek mindenkit, aki nem tag vagy póttag, hogy hagyják el az üléstermet. Kérem ugyanakkor a frakciókat, hogy egyeztessenek, hiszen két perc múlva elkezdjük a szavazást. Csak annyit akarnék mondani, hogy még egyszer köszönöm minden tagnak a figyelmet, és köszönöm a minden frakció adminisztratív munkatársainak, és köszönöm az a KONT titkárságának a támogató munkát. Köszönöm.